a munkát. A következő több éves kerettel a parlament álláspontjának előkészítése a 2020 utáni több éves pénzügyi kerettárgyában, és meg is adom a szót kedves kollégámnak, Marina úrnak. Köszönöm elnök asszony, hallotta a véleményt Szerintem a kompromisszumokkal jól haladtunk, lehet, hogy lesz erre más megjegyzés. Én úgy látom, hogy általában rendben vannak ezek a kompromisszumok. Kaptam visszajelzést a politikai frakcióktól, hogy támogatják majd, némelyik csak részleg, de a többség meg lesz. A Két-három dolgot azért elmondanék. Persze, hogy magasabb költségvetést kérünk, egy növekményt a következő MFF-re, támogatjuk a CEF-et, de azt kérjük, hogy frissítsék fel, ne új, azért, hogy legyen idő lezárni a választásokig ezt a témadesziét. A költségvetés legalábbis az a négy évvel ezelőtt javasolt szinten kell, hogy legyen, mint tudják, 27%-kal megkurtították azóta, és minden más egyébként ott van a véleményben, még azt tenném hozzá, hogy azt javasoljuk, hogy a CEFET a közutakra is terjesszük ki, hiszen nyilvánvaló, hogy a DG Move szintjéről jó a koordináció, hasznos lenne a koordináció, hogy a tenti folyósókat, különösen a kulcs, vagy a alapfolyósókat befejezzék, több, vagy egyáltalán koordináció kéne, mert most ez, ez nulla szerintem a DG Move részéről minden alap között, hiszen a kohézióban nagyon sok mindent ö, közlekedésre használnak a regionális fejlesztésben. Szerintem ezt a kettőt, két szakpolitikát össze kéne ö, hangolni, szinergiákkal, nemzeti költségvetésekkel, hasonló okoknál fogva, ugyanez annaknál fogva egyébként, és a pénzügyi eszközökkel is. Hiszen a pénzügyi eszközökkel való szinergia megtalálása révén jobban tudjak ezeket alkalmazni. Ennyit köszönöm. Köszönöm Marinesz úr, az árnyék jelentéstevő közül Ertugónak adok szót. Jó napot, kollégák! Köszönöm. Kaput úr nevében mondom, nem tudott eljönni ma. Mondom, hogy nincs olyan nagyon sok hozzátenni valunk. Köszönjük szépen a kompromisszumokat, köszönjük Marinescu úrnak. A legtöbb felvetésünket beletette a véleményekben, a szűk keresztmetszetek elni harcban például. Ez a javaslat szerintünk elfogadható, még egyszer köszönet Marinescu útnak úr. Köszönöm, Karima. Én is azzal kezdem, hogy köszönetet mondok Marinescu úrnak a jelentésért. Néhány címszóban miért támogatja a konzervatív frakció a többségét a módosoknak. Nos, azért, mert a Connective Europe Facility finanszírozását növelni kell az mert ben ezt elmondta jelentéstevő. Az, az FC nem tudja kiváltani a támogatásokat mert vannak olyan közlekedési móduszok, amelyek az EFSI számára vonzóbbak, és azon típusú finanszírozások számára is vannak például egyes lakosságsűrűségi és egyéb gazdasági társadalmi normák különbsége miatt olyan tényezők, amelyek miatt továbbra is fenn kell tartani a grant jellegű támogatási rendszereket. A kohéziós politika költségvetésében a közlekedési infrastruktúrák részét 2020-ig növelni kell, az összekapcsolási hézagokat csökkenteni kell az EU egyes régiói között, és a gazdasági, társadalmi diszparitásokat is a kohézióval. Ám a delegációnk egy része nem támogatja a vasúti zajcsökkentésbeli kompromisszumokat, és a turizmusra külön szakpolitikát, mert szerintem az tagállami kompetencia. a szó. Köszönöm. Mindenki megköszönte Marinescu úrnak. Én nekem is meg kell. De örömmel is teszem. Röviden csak. Marinescu úrnak meg most megzavar. Éppen most köszöngetem neki, és ő meg Na de komolyabbra fordítva a szót, szerintem jó kompromisszumos módosító alakult ki, nagyra értékelem a jövőbe vetett stratégiai perspektívát a 2020 utáni időszakra vonatkozóan, a mostani parlamenti ciklus utáni időszakra vonatkozóan szerintem szilárd alapot teremtettünk a móduszok között, a közlekedési móduszok között, és az innovációs oldalt is megerősítettük kellőképpen. A, a, nem csak a közlekedésben vannak sikeres eszközök, a SZEF jól szerepel máshol is, úgyhogy a, növek, várak, a várakozások növekednek, de mint mondottam, szerintem a pénzügyi oldalon tapasztalt sikerek révén itt igazi szakpolitikát lehet csinálni. Ahhoz, hogy még hosszabb, meghosszabbítsam, talán magamat ismételve, azt kell mondanom, hogy a frakcióm számára azt javaslom, hogy minden módosító kompromisszumot fogadjunk el, és jó az irány. Szerintem Talicska úr. Mielőtt Beszek útnak adnék szót, szeretném üdvözölni Nilsson úr meghívatjait, akik a Gottborgi Egyetemről érkeztek ide. Üdvözlöm Önöket! Itt a szakbizottságunknál önök fiatalok és dinamikusak, sok szép dologról hallhatnak ma, és remélem, hogy a jövőt illetően sok mindent felfedeznek majd ezen szakbizottság ülés során. Folytassuk tehát a költségvetéssel, és Beszek út kap szót. Uh, Köszönöm. Köszönöm, köszöntöm a Göteborg Egyetem látogatóit, és elnézést kérek, hogy itt most nincs vad politikai vita ebben a témában. Sokszor hajba kapunk, de most nem. Úgyhogy nem olyan látványos. És meg is megköszönöm a Rinesz úrnak a jelentés. Szerintem kezd ideges lenni, hogy mindenki gratulál neki, de az órája még megvan. Szerintem jó kompromisszumok alakultak ki, ahol az egyes igények, követelések benne vannak, a zöld perspektíve, is, a határon infrastruktúra, a klímainfrastruktúra, átláthatóság a finanszírozásban, mind-mind szerepel benne. Ez szerintem jó, és egy jó kiegyensúlyozott MFF képet alkot a TRAN részéről, és a zöldek is örömmel fogadják az eredményt, támogatjuk a kompromisszumokat. Egy külön szavazást kérünk majd az Eurovillo infrastruktúrával kapcsolatban, amit a szakbizottság támogat, majd bár nem részei a kompromisszumnak ezek. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő nagyszerű munkáját. Meg az órája még mindig megvan. Merci, monsieur. Köszönöm, Ekut úr. Lundgren úr következik. C'est à vous la parole. Jó szó. Så mycket <clears throat> med eh, <clears throat> lite framtidsblick på att vi kommer eh, så småningom att tappa <clears throat> en budget med nedskärningar. Vi kommer att ha en mindre budget totalt. Láthattuk, hogy hol vannak megszorítások tehát alacsonyabb a költségvetés szintje az EU-ban. Nem is értem ezért, hogy miért irányozunk elő nagyobb kiadásokat a jövőre vonatkozóan, hiszen itt láthatjuk a bevétel kieséseket is a jövőben. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen én is egyetértek a kompromisszumokkal. Gratulálok az előadónak, egy kicsit talán unalmas volt ez az anyag, de egy valamit szeretnék mondani, ugyanazt tudnám mondani, mint amit Lundgren úr, hogy realisztikusaknak kellene lennünk. Ami az ötödik kompromisszumot illeti, van itt egy állítás, mely szerint növelnünk kellene a teljes EU költségvetésben azt a részt, ami a, az infrastruktúrára fordítódik. Ezt figyelembe kell venni, a kohéziós politika körülbelül egy 50%-os visszanyesést fog elszenvedni, tehát ennek a finanszírozásnak a jobb felhasználására van szükség, ami azt jelenti, hogy a tematikus célkitűzéseket esetleg át kell gondolni, és természetesen a közlekedés nagyon fontos, ahogy ez ebben a kompromisszumban is megjelenik, de ezzel a megjegyzéssel és egyel az értelme, ez, értelmezéssel egyet tudok érteni. Ne rugaszkodjunk el a valóságtól. Gondos, gondoljunk arra, hogy milyen pénzügyi manővereket tudunk tenni a jelenlegi kereteken belül, és ne kérjünk többet, mert valószínűleg kevesebb pénz fog erre jutni. Tehát a kihívás az, hogy többet tegyünk kevesebb pénzzel, és teljesítményorientáltabb politikát valósítsunk meg, és inkább az erőforrás legyen a, a középpontban. Van, vannak módok arra, hogy ezt elérjük. A regi, regi koordinátorként én egyetértek ezzel, már lefolytattuk ezt a vitát. A regionális politika közlekedési célokat is szolgálhat, és ez nagyon fontos. Záró megjegyzés, amikor az ügynökségekről beszélünk és a kompetenciái kiterjesztéséről, Marinescu úrral az EASA alaprendeletének az átdolgozásán dolgozunk, és a következő több éves pénzügyi keretben ezt a finanszírozásban is tükrözni kell, nem lehet egyszerűen azt kérni tőlük, hogy többet tegyenek kevesebb pénzért. Köszönöm. Köszönjük szépen, Van Miltenburg úr. Isabella de Monte következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A turizmus kapcsán szeretnék fel szólalni, ugye támogatnunk kellene az idegenforgalmat, a szakbizottságunk nevében is benne van ez, tehát azt hiszem, hogy minden módját meg kell találnunk annak, hogy az idegenforgalmat támogassuk, amely nem csupán a harmadik európai szinten, hanem az egyetlen, amely a válság ellenére továbbra is fejlődött az elmúlt tíz évben. Tehát mindenképpen adjunk egy jelzést, fontos ez a jelentés, fontos a jövőbe beruházni, a munkahelyteremtésbe, ha vállalatok lehet lehetőségeibe, persze a fenntarthatóságba is, hiszen ezt is hangoztatnunk kell. Ugyanakkor a marginális területeken is fejlődést kell megvalósítani. Nem elég a fejlettebb területeket, területeket fejleszteni, ahol a, a városok már így is túlzsúfoltak. Fontos tehát, hogy a szakbizottságunk támogassa ezt az elképzelést, ez sokat jelenthet a jövőbeli fejlődés szempontjából mert a gazdasági fellendülés stabilizációt és további fejlődést generálhat a jövőben. Elnök, köszönöm, de mondta asszony, Grappini asszony, hozzá kíván szólni? Nem. Csak láttam a névkártyáját nevével, azt kérte tehát. Az Európai Bizottság nevében Polivia Szila úr kap szót. Um. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi üdvözöljük ezt a jelentést, és különösen azokat, amelyek a közlekedés politika fontos elemeit hangsúlyozzák, a, amelyek a tenti hálózatok befejezését, illetve a dekarbonizáció és a közlekedés digitalizálására irányulnak. Bizonyára megértik, hogy még nem vagyunk olyan helyzetben, hogy a költségvetési mennyiségekre és prioritásokra még nem tudunk reagálni, hiszen a bizottság még nem fogadta el a éves pénzügyi keret javaslatát, de minden esetre mi nagyon jónak tartjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Monsieur Marinescu, la parole. Köszönjük. Marinescu úr, öné a szó, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának a kedves szavakat. Ami a költségvetés növelését illeti, egyértelmű, hogy kérnünk kell azt, hogy emeljék meg a költségvetést, szerintem ez teljesen normális, de ugyanakkor néhány olyan intézkedést kell javasolnunk, amelyek nagyobb hatékonyságot hozhatnának. Számomra ez is egyértelmű. Az én javaslatom, mely szerint több pénz kellene, hogy jusson a kohézióra, ez egy bátor javaslat, ezt elismerem, de figyelembe kell venni, hogy jelen pillanatban a kohéziós politikában nagyon sok infrastruktúrális projekt fut. Ezek főleg nagy projektek, úgy mint autópályák és vasutak. Tehát miért ne használjuk fel ugyanezt a fejezetet arra, hogy ezen keresztül kössük össze a folyosókat. Tehát a növekedés és munkahelyek záloga az, hogy az infrastruktúrális folyosókat összekössük. Egyébként, hogyha mm, megnézzük a térképet, akkor nincs egy egységes hálózat, részek léteznek csak. Tehát ezért írtam ezt a javaslatomba. A költségvetés egy nagy vitát okoz. Be kell töltenünk a Brexit okozta hiányokat. Új politikai változások lesznek, például a biztonság és a migráció. De vannak olyan plegykák, melyek szerint bizonyos tagállamok azt fogják javasolni, hogy legalább ugyanakkora legyen a költségvetés, mint a mostani időszakban. Tehát reménykedjünk abban, hogy lehetséges lesz egy megfelelő költségvetés meghatározása, és ezeket a politikákat lehet majd finanszírozni. Köszönöm még egyszer a segítséget. Köszönjük szépen, Marinescu úr! Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a szavazás holnap délelőtt lesz, 9 órakor. A következő napi rendi pontra térünk át a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása. Ez az ITRE szakbizottság véleménye, és a mi előadónk Isabella de Monte. Előadó asszony parancsoljon. Grazie, Presidente. Innanzitutto... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik módosítókat nyújtottak be, különösen az elnyék jelentéstevőknek, akik igencsak együttműködőek voltak, és azt hiszem, hogy egy teljes körű kompromisszumos szöveget sikerült kialakítanunk, amely egy közös irányvonalat hozott létre, és befogadtuk a lehető legtöbb módosítót. Nyolc kompromisszumos módosító létezik most. Lesznek még technikai jellegűek, különösen a megújuló energiák tipológiáját illetően, Ugyanakkor nagyon sok módosító született az elektromos járművek, a hidrogén, az akkumulátorok élettartama, az energiatárolás, az infrastruktúrák kapcsán, és ezekből egyes bekezdéseket átvettünk. Aztán a buszok elektromosítása, a KKV-k, a startupok is szóba kerültek, annak érdekében, hogy a szükséges forrásokból, mint a stratégiai beruházási alap, vagy az egyéb green alapokból be lehessen fektetni a megújuló energiákba és a környezetbarát technológiákba. Nos, van még néhány nehézség ugye a közlekedési ágazatban, amiket meg kell haladni. Elég erőteljes az energiafogyasztás az EU-ban a közlekedési ágazat nak köszönhetően ez a fő környezetszennyezési forrás a városokban. Ugye a párizsi klíma megállapodás céljait el kell érnünk, és ezért világos irányokat kell megfogalmaznunk az innováció, a tárolás, a kutatás, a megújuló energiák alkalmazásai tekintetében. Itt sok bekezdés vonatkozik ezekre a szempontokra, a megújuló energiákra, és aztán a különböző tipológiák, mint az elektromos járművek, a hidrogén, a szél, energia és a többi csoportjaira. Köszönöm tehát a frakcióknak a támogatást, a kompromisszumokat illetően. Elnök, köszönöm, jelentéstevő asszony, rögtön meg is nyitom a vitát, Wim van den Kamp kap szót, tessék. Köszönöm szépen, állnak asszony. Nagy megtiszteltetés, hogy Derdre Klüne kollégámat váltom fel, aki most éppen utazik, helyette ugrom be. Írországból a kontinensre utazik, ami egy komoly vállalkozás közlekedésben, mint tudjuk. Először is szeretné Klün, szeretném Klüne asszony köszönetét átadni a jelentős tevő asszonynak a nagyszerű együttműködésért, kifejezett háláját. Klüne asszony úgy gondolja, és a néppárt is ezzel, hogy itt egyensúlyt találtunk ebben a véleményben, a válaszozás szükségessége köz, között, hiszen a közlekedés tisztább kell legyen, és általában az energia tisztább kell legyen. Tehát ezen változás igénye, és amikor a holland parlamentben ültem, tud, megtapasztaltam, hogy az ipar ö, számára ez egy terhelés ugyan, de egy lehetőség is. Lehetőség is. Próbálok nem megzavarni Vimde, Van de Kampurat. Úgy tűnik engem, most nekem bókolnak, ez is nagy dolog néha. Tehát úgy gondolom, hogy a véleményében, de mondta azt, a véleményében az egyensúlyt megtalálta a szükségszerűség és a megújulás az innováció között. Ez pedig fontos pont, mert ezen talán tovább is lehetne menni, hiszen az európai állampolgárok általános közérzete javítható ezzel. A harmadik eleme ennek a történetnek a digitalizáció van egyfajta szükségszerűség, a megújulás, innováció, mint lehetőség, a harmadik eleme a képnek pedig a digitalizáció. És az a kombináció ezeknek, amelyet ez a vélemény megjelenít, erős. Klüne asszony pedig ezen túl sok sikert kíván de mondta asszonynak, és támogatására biztosítja a kompromisszumos módosítókat. Wim van de Kamp. Köszönöm, Wim van de Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych tak... Köszönöm. Toneszowski úr mondja. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak a módosítókat. Tudom, hogy nem egyszerű ez a munka. Az innovációk hatékonyabb használata nagy kihívást jelent, és itt számos téma összefügg, amelyek rendkívül technikai jellegűek, és nagyon átfogóak is egyben. A közlekedési ágazat hatalmas potenciállal rendelkezik az energiahatékonyság növelésében, az emisszió csökkentésben. Azonban nem szabad azt hinnünk, hogy eh, ha a célokat elérjük, a dolgok szükségszerűen bonyolódnak, tehát ami a környezeti kihatásokat illeti, az EU termékek versenyképessége csökkenhet nemzetközi szinten. A globális piacok nagyon komplex szerkezetűek. Itt a kutatás, információ, technológia összefüggései valamennyi összefüggés fontos. Az innovációhoz tervezési biztonságra van szükség, hosszú távú politikai víziókra, amelyek célirányosak egyben. Hiszen Itt egy nyílt üzleti kultúra létezik, az Európai Bizottságnak támogatnia kellene a nyílt energia és kutatási projektek fennállását a tagállamokban, hogy ne pazaroljuk el az amúgy is korlátozott forrásokat, amelyek annyira lényegesek lennének a kutatás és innováció szempontjából. Az a véleményünk, hogy a közlekedésben zajló változások abba az irányba mutatnak, hogy egyre több energiahatékony technológia jön létre, az automatizált, digitalizált rendszerek feltételei ennek. A javasolt célokat illetően fontos, hogy megőrizzük a technológia semlegesség elvét, most még lehetetlen ugyanis előre látni, hogy a változások, a fejlődés milyen irányba halad majd. Várjuk az új technológiákat, az energiatárolási technológiákat, az új elemek, akkumulátorok létrejöttét, tehát lehetséges az is, hogy a jelenlegi technológiák a jövőbeli kihívásokat nem tudják majd megoldani. Várom az együttműködést a jelentéstevővel, és reméltek sikeres szöveg születik majd. Uh, Köszönöm szépen. Elnök asszony, kollégám nevében beszélek, aki most nem tudott eljönni. És az ő nevében szeretném megköszönni de mondta asszonynak azt, ami egy jó és kiegyensúlyozott jelentés, és kollégám nagyra értékelte azt az együttműködést is, amelyet az árnyék előadókkal az előadó megvalósított. A vélemény jól tükrözi azt az igényt, hogy a meglévő egyenlőtlenségeket csökkenteni kell, és fokozni kell az együttműködést egyrésztről a fejlettebb régiók, másrésztről pedig a lemaradó vidéki régiók között, ahol az infrastruktúra minősége nem olyan jó. Mi támogatjuk a bizottságot abban, hogy az energiahatékonyságot prioritásként kezelje és támogassa, illetve adjon a KKV-knak pénzügyi támogatást. A közlekedési vállalkozások, illetve a turizmus, amelyet ön is megemlített, nem csak ebben a jelentésben, hanem az előző vitában is, szintén fontos. A tiszta energia projektekre kell koncentrálni, úgy, mint az elektromos autók, a szél és a napenergia. Természetesen felmerül a technológia semlegesség kérdése, és ez is fontos számunkra. Zárásként pedig azt mondanám, hogy támogatni fogjuk az összes kompromisszumos módosítót, mert ahogy elmondtam, ez egy kiegyensúlyozott vélemény, illetve nagyra értékeljük azt, hogy a módosítóink mind bekerültek a véleménytervezetbe, tehát köszönöm még egyszer, és támogatólag fogunk szavazni. Köszönöm. Talunde úr. fru ordförande. Eh, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mondta, asszonynak is, és a többi jelentés tevőnek a remek együttműködést. A kompromisszumok tartalmazzák a fő témákat az összes zöld módosított illetően, ezért nagyon örülünk ennek a véleménynek. Ha meg akarjuk állítani a klímaváltozást, akkor új technikára van szükségünk, nagyobb árakat kell rendelnünk az emisszióhoz, és ezt a zöld átállást kell támogatni. Az egész Európában a vállalatoknak ehhez innovatívnak kell lenniük, és fenntartható megoldásokat kell nyújtaniuk, ekkor tudjuk csak a párizsi célokat elérni. Ez nem csak abban segít minket, hogy a klímaváltozást feltartó, feltartóztassuk, hanem egy magasabb versenyképességet is biztosít az európai vállalatoknak, hogy nyertesei legyenek ennek a változásnak, az új gazdaság a zöld változási. Köszönöm. Monsieur Lundgren, est-ce que vous voulez prendre la parole? Lundgren úr, kérez szót, kérdezi az elnök asszony. Igen, tessék. Köszönöm. Először is de Demonte asszonynak szeretnék köszönetet mondani a véleményért. Azt hiszem, hogy valamennyien láthatjuk, hogy szükség van a változásra, ezért kezdtük meg ezt az utazást, úgymond néhány évvel ezelőtt a teherautók kibocsátásával foglalkoztunk néhány évvel ezelőtt, és a 15 évvel ezelőtti emissziókkal összevetve, hogyha egy teherautó át megy egy városon, azt láthatjuk, hogy a kibocsátásai jelentős mértékben javultak. Svédországban a villamosítás is zajlik, már van egy teszt útszakasz, és remélhetőleg a fejlődés felgyorsul ezen a területen is. Azt hiszem, hogy az energiahatékonyság témáját kell még pontosabban megvizsgálnunk. Itt ugyanis nagyon jelentős potenciál mutatkozik, csak hogyha megnézzük az áruk áramlásának hatékonyságát, ami most még nem kielégítő. Gyakran a járművek a tehergépjárművek rakodóterének csak a fele van kihasználva, nincs elégséges koordináció a fuvarozásban. Hogyha jobban feltöltenék a rakteret a tehergépjárművek esetében, akkor emissziót lehetne megtakarítani. köszönöm. Lundgren úr, Grappini asszony következik. Köszönöm szót kértem, hogy szóljak erről a véleményről, szerintem nagyon fontos az, és szeretnék gratulálni Izabelnek, a az árnyékjelentéstevőknek úgy szintén, illetve azoknak, akik módosítókat nyújtottak be. Mindenképpen ösztönözni kell az innovációt, a környezetbarát közlekedést. A közlekedés 4%-át teszi ki a szennyező kibocsátásoknak, Megoldásokat kell tehát találnunk, hogy a közlekedés környezetre gyakorolt káros hatásait csökkentsük. És pénzügyi eszközökre is szükség van, hogy az innovációt támogatni tudjuk, pénzre van tehát szükségünk. és harmonizációra valamennyi tagállamban. Azt hiszem, hogy a helyi önkormányzatok is fontos szerepet játszanak, mert a városi közlekedés, a tömegközlekedés például okozza a szennyező kibocsátások nagy részét a tagállamokban. És azt hiszem, hogy a hangsúlyt a környezetbarát közlekedésre kellene helyezni, példát kellene mutatni, hogy a polgárok városainkban a tiszta energiát használják, Itt gondolok például a tömegközlekedésre, a hulladékkezelésre és a többi. A fontos a tiszta energia kialakítása közlekedésben. Elnök, most a bizottság képviselője felé fordulok, és Zsobi úrnak adok szót. Hol is ül ön? Ah, Thank you. Thank you, Madam Chair. Egy hölgyről van szó. Köszönöm szépen. Kérem, mondja el a véleményét erről a jelentésről. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság szeretné megköszönni a szakbizottságnak a javaslatokat. Nagyon örülünk ezeknek, mert teljesen összhangban vannak azzal, amit mi is javaslunk a közleményünkben, illetve a közlekedési, kutatás és innovációs napirendben. Azt gondolom, hogy amit ön javasol, az megerősíti és értéket ad hozzá a mi erőfeszítéseinkhez. A közlekedés kutatás és innováció révén a közlekedés modernizációja történhetne meg, és ez segíti a tiszta, versenyképes és integrált közlekedési célkitűzését. Tehát köszönöm szépen a javaslatait. Merci beaucoup. Madame de Monté, Köszönöm, de mondta asszony, öné a szó, hogy lezárja ezt a vitát, De mondta asszony, köszönöm valamelyik kollégának, köszönöm a bizottság hozzászólását. Azt hiszem nagyon fontos egy erős, következetes jelzést küldeni ebbe az irányba. Ugye ez a vélemény az ITRE szakbizottság részére készül. Fontos tehát az, hogy valamennyien egyetértsünk ezekben a pontokban, és irány tudjuk mutatni a jövőt illetően, hogy a, fenntartható, hogy a rendelkezésre álló forrásokból támogatni lehessen ezeket a célokat. Nem volt könnyű megtalálni az, az egyensúlyt a frakciók álláspontja között, de most azt hallhattuk, hogy ez megvalósítható, lehetséges. Ugyanakkor, ahogy a kollégák is említették, nincs már ilyen világos szembeállás a környezetvédők és az ipar képviselői között. Éppen azért, mert az ipar ezen években nagyon innovatív eszközökkel szerelkezett fel, és különböző lehetőségeket teremtett, így az üzemanyagok és a járművek területén egyaránt amelyek alternatív jellegűek a mostaniakhoz képest. Még egyszer köszönöm, és lehetőleg, remélem, hogy a lehető legnagyobb támogatást tudom majd elérni, de úgy tűnik, hogy mindenki egyetért ezekkel a célokkal. Elnök, köszönöm, de mondta asszony, a szavazásra holnap került, tehát sor 9 órakor. És most a munkáinkat felfüggesztem, hogy megnyissam azt a vitát, amit valamennyien várunk. Azaz a Brexit szárazföldi közlekedésre és légi közlekedésre gyakorolt kihatásairól lesz itt szó. Köszönöm a meghívottainak, hogy eljöttek, és 10 órakor folytatjuk a munkát. Tehát 15 percük van, de 10 órakor legyenek a teremben. Köszönöm. Mes chers collègues, nous allons... Tisztelt kollégák, megkezdjük ezt a meghallgatást. A szakbizottságunk ma egy nyilvános meghallgatást szervez a Brexit kihatása a szárazföldi közlekedése címmel. A meghallgatás célja az, hogy meghallgassuk a közúti és vasúti közlekedési ágazat magaszintű képviselőit a Brexit kapcsán, hogy jobban megértsük, illetve megpróbáljuk megelőlegezni az esetleges kockázatokat, amelyek abból adódnak, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Azt is szeretnénk megtudni, hogy ezen két nagy ágazatban tevékenykedő vállalatok már gondolnak-e Nagy-Britannia kiválására az EU-ból, és milyen kihatásai vannak az ő üzletmenetükre, ennek az eseménynek, különösen a Nagy-Britannia és Írország közötti közlekedés vonatkozásában azt is szeretnénk megtudni, hogy a két ágazat különböző szereplői mit szeretnének elérni az EU és Nagy-Britannia között zajló tárgyalások során. Két részre oszlik a meghallgatás. Az első részben a közúti közlekedés három szervezetének képviselőit hallgatjuk meg, a második részben pedig eszmecsét folytatunk a vasúti ágazat képviselőivel. Minden panelt kérdések követnek, és vita a képviselőkkel. Szeretnék persze köszönetet mondani, és egyben üdvözölni az összes előadónkat, és arra kérem őket, hogy röviden mutassák be a témát, kezdjük is meg az első panel munkáját, amelynek tárgya a közúti közlekedés. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem itt mellettem Verona Murphy-t, aki az Irish Road College Association elnöke. Okám úr van még itt mellettem, aki a Freight Transport Association ö, ügyvezető igazgatója, és Daniel Kern urat üdvöz, üdvözlöm, aki a Trade Policy Affairs Senior Managere. Üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságnál. Kezdjük is meg, tehát a közötti közlekedés témájával. A játékszabályok egyszerűek, mindenkinek 7 perccel rendelkezésére, és aztán kezdjük a vitát a képviselőkkel. Ezt követően pedig újra válaszolhatnak az elhangzott kérdésekre. Ön kezdi, tehát Murphy asszony, tessék, 7 percben kap szót. Good morning. Jó napot kívánok! Verona Murphy vagyok. Én 19 évesen már teherautókat vezettem, 21 évesen egy ezzel foglalkozó céget indítottam, Írországból Olaszországba költöztem. Ez 25 évvel ezelőtt volt, és bár nagyon sok változás történt azóta, még mindig húst szállítok Írországból Olaszországba, és ugyanazoknak a vásárlóknak. Írországban 46 teherautóból áll egy kis közepes flotta, és 500 fölött lehet nagynak tekinteni egy céget. Az ír közúti szállító szövetség elnökeként őket képviselem. És ahogy azt mindenki tudja, a legrosszabb recesszió történt az elmúlt időszakban, és most jön még csak a Brexit. Írország az egyetlen uniós ország, amelynek szárazföldi határa van az Egyesült Királysággal, ezen kívül Észak-Írországgal is. Ez azt jelenti, hogy Írország egy szigeten belüli sziget lesz, amikor az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót. Egy kemény Brexitnek nagyon komoly hatása lehet Írországra és a, az ágazatra. 3700 vállalkozás létezik, 50 ezer embernek ad munkát, és az írgazdaság 2,5%-át teszi ezt ki. A legtöbb ilyen vállalkozó vidéken dolgozik, és ezeknek az embereknek ad munkát. Ezen kívül az ágazat létfontosságú ahhoz, hogy a fogyasztóknak és a vállalkozóknak termékeket juttasson az Írországot elhagyó teherautók 60%-a e, ír termékeket szállít, és ez e, ezért e, létfontosságú Írország számára. Minden héten 1,2 millió eurónyi termék kerül át az Egyesült Királyságba. Ezen kívül az Európával való közúti szállítás 80%-a az Egyesült Királyságon halad át. Ez egy azonnal és jelentős fenyegetést jelent, és bizonytalanságot okoz. A, a piac jövőbeli bizonytalansága miatt nehezebb hitelt is szerezni. A legvalószínűbb az, hogy a kemény Brexit miatt határ lesz Írország és Észak-Írország, illetve az Egyesült Királyság között. Így az ír szállítóknak többletköltsége keletkezik, és ezeknek a ezeknek a szállítóknak olyan lesz a helyzetük, mint 1993 előtt. A határmenti korlátozások ahhoz vezetnek, hogy más határátlépő pontokon és kikötőkben is késlekedések fognak történni. És egyáltalán nem biztos, hogy a szállítók ezeket a költségeket át tudják adni a fogyasztóknak, ami növeszten, növelni a fogyasztói árakat és csökkenteni a bizalmat. Ha nem tudják ezeket a költségeket áthárítani a fogyasztókra, akkor az még nehezebb helyzetbe sodorja őket. Az infrastruktúrának gyors és hatékony mozgást kell lehetővé tennie, biztonságos parkoló és vám állomásokat kell létrehozni. Egy teljesen papírmentes digitalizált vám eljárást kell megvalósítani. Létfontosságú, hogy a közúti szállító ipar figyelembevételre kerüljön a tárgyalások alatt. És az is elengedhetetlen, hogy folyamatosan tájékoztassanak bennünket a jövőbeli tervekről, ahelyett, hogy csak akkor szólnának, amikor már közelnek a szikla széléhez. Az Európai Uniónak el kell ismernie, hogy bármi lesz is az eredménye a Brexitnek, Írországot meg kell védeni, és bármi olyan intézkedés, ami Írországot is érinti, azt komolyan meg kell fontolni a Brexit kontextusában. Például a mobilitási csomag bevezetése alapjaiban fogja megváltoztatni azt, ahogyan a szállítók működnek az Európai Unióban. Ezeket az intézkedéseket a korábbi helyzetben hozták létre, és a Brexitre akkor még senki nem gondolt. És nehéz megérteni, hogy hogyan lehet egy ilyen átfogó csomagot bevezetni, azelőtt, hogy tökéletesen tisztában lennénk azzal, hogy milyen hatása lesz az Egyesült Királyság távozásának, különösen Írországra. Írországnak szüksége van az EU-ra, hogy megvédje, és minimalizálni kell az elkerülhetetlen versenyképességvesztést és áremelkedést. A mobilitási csomag bevezetése egy ilyen időszakban ennek pont az ellenkezőjét valósítja meg, és egy tökéletes vihart fog létrehozni. Az íreket aránytalanul sújtja a munkaidő irányelv, mivel ezeket a kontinensre szabták. És már most is egy rugalmatlan rendszerünk van, ami egyáltalán nem segíti az olyan tagállamok életét, mint Írország. Nekik tengeren át kell utazniuk az európai kontinensre. És ez az egyik legfontosabb kapocs az Egyesült Királyság és Írország között, és Írország, illetve a kontinentális Európa között. Az uniónak gondoskodnia kell arról, hogy az ír és az európai gazdasági életnek ezt az igen fontos elemét mindenhogyan megvédjük. És ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha az unió vállalást tesz, és biztosítja Írországot arról, hogy nem lesznek újabb uniós vagy ír oldalról felmerülő költségek legalább 36 hónapig, hogy ez megfelelő időt adjon azoknak, akiknek át kell állniuk, hiszen ez egy nagyon nehéz időszak lesz az írvállalkozások számára. Megvizsgálva a mobilitási csomag végrehajtására vonatkozó ütemterveket, nem vették figyelembe azt, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz Írországra. Írország elkötelezett tagja az Európai Uniónak. Ír üzletasszonyként, aki uniós állampolgárokat alkalmaz, eh, én kérem önöket, európai döntéshozókat, hogy ismerjék el a Brexit eh, valódi eh, jellegét a mobilitási csomag fényében. Ne engedjék, hogy Írország elfeledett sziget legyen Britannia partjainál. Köszönöm szépen. Merci beaucoup pour... Euh, Köszönöm ezt az első előadást. Nagyon erőteljes volt ez. Ezt mondhatjuk, hogy nagyon világos is volt, világos üzenetet fogalmazott meg, és a felelősségünkre intett minket. Most pedig folytatjuk. Hockman úr következik 7 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy szót kapok. Kész Hukman vagyok, főigazgató helyettes vagyok a Áruszállítási Szövetség nevében. nagy a legnagyobb 17 1700 taggal rendelkező szövetséggel vagyunk, nem csak közúti, hanem tengeri, légi és vasúti áruszállítással foglalkozó vállalatokat tömörítve. Szövetségünk európai és globális szinten is bejegyzett, van egy Dublini testvérszerzetünk, és a Global Shippers Forum tagja is vagyunk, az IRU és az Európai Shippers Council és logisztikai platform tagja is vagyunk. Fontos, mert a brit gyártók, exportőrök, importőrök az európai beszállítói láncok ügyét a legnagyobb problémának látják most a léptéke a kereskedelemnek hatalmas. A Brexit új határokat hoz létre, a 27-ek Európája és Nagy-Britannia között, ez új ellenőrzéseket hoz majd magával, új követelményeket a határ mellett, és ez a brit és európai vállalatok számára zavarokat okozhat potenciálisan a Britanniával való forgalomban. Ennek a kereskedelemnek a forgalma hatalmas. Fontos, hogy minden stakeholder értse, miről van szó. A Nagy-Britannia és az EU közötti kereskedelem nyolcszor akkora volumenű, mint amit Európa és Kanada most megállapított a CETA-ban. 185 ezer vállalat kell, hogy vámnyilatkozattal és egyéb határátlépési dokumentumokkal éljen mostantól, majd a Brexit utántól. És 80 a azoknak a járműveknek, amelyek Franciaország és Nagy-Britannia között átlépnek a 27-ek Európában bejegyzett gépjármű. Nem csak brit kérdés ez tehát, és nem csak brit kockázat, hanem bizony minden stakeholder, minden kormány foglalkozni hivatott ezzel. A mai fő mondandóm az, hogy három olyan tényező van, amely kritikus hatással lehet a jövőbeli kereskedelem eredményességére és hatékonyságára. Igen, lesznek határok a Brexit után, és igen, ezek az áruforgalomra hatással lesznek arra a követelményekre. És a gépjármű kvóták és engedélyekben is lesz egyfajta hiány, és a gépjárművezetők tanúsítványai, jogosítványnak elismerésében is lesznek gondok, lehetnek gondok. Ez a három kockázat terület, ahol sürgetően kérjük, hogy tisztázzák nem csak a brit kormány, hanem az EU kormányok is álláspontjukat. Ahogy hallották, intenzíven koncentrálunk a Britannia és az Írország közötti fő csatlakozási útvonalak problematikájára is. Az új határelnőzés hosszabb feldolgozási időt jelent, ez, ez sorokat okoz, majd késedelmeket okozhat. A lehető leginkább szeretnénk ezeket elkerülni. A roll-on, roll-off kikötőkön, sem Nagy-Britanniában, sem kontinensi parton, sem Írországban nincs hely ehhez, nincs, nincs hely arra, hogy sorbáljanak a teherautók, ez pedig dugókat okozhat elakadásokat. A Doveri kikötő beslése szerint, beslése szerint minden plusz két perc késés a jelenlegi rendszeren való átléptetésben minden plusz két perc késedelem 27 kilométeres sor dugót okozhat. Gondolják el, hatások lehetnek Kaléban és más kontinentális, illetve ír kikötőkben. Igen, ez hatalmas kihívás a brit kormány számára is, de az EU27-ek kormányai számára is. Különösen a francia, belga, holland, spanyol és persze ír kormány számára. Új dokumentációra lesz szükség, dokumentációs rendszerekre, már halljuk, hogy új ö, ö, embereket vesznek fel a rendvédelmi szervek, ezeket persze ki kell képezni, 300 millió, csak Nagy-Britanniában hár, évente 300 millió új vám deklarációt kell majd bevallani, begyűjteni. Jelenleg most 90 millióval számolnak. Tehát, hogy léptékbeli változás lesz ö, volumenben és minőségben is. Fontos ugyanakkor az is, hogy a kontinuitást biztosítsuk a gépjárművek beléptetésekor. A brit kormány bejelentette, hogy a Vámunióból is és a belső piacból is ki akar lépni. Ez pedig a közösségi engedélyek visszavonását is jelenti, tehát a, a teherjárművek szabad mozgása megszűnik. És bár a kereskedelmi megállapodásban a, a WTO tarifák egyfajta B-tervet jelentenek, ilyen B-terv nincs a teher, tehergépemű kóták tekintetében. Az olyan ICMT rendszer, amely 1993-ig volt érvényben, nem életképes most. Mert a mostani kereskedelmi volumenek csak 5%-át tudna lefedni. A Dover és Kelly közötti forgalom hatalmas jelzése a első piac sikerének, integrált gyártórendszerek alakultak ki, beszállítói láncok kapcsolják össze a belső piacot. Az Európai Unió minden tagállamának most végig kell gondolnia, hogy miképp reagál a mostani változásra. Ez mind a két fél számára kockázat, megint csak nem csak brit problémát jelent majd. Hasonló a helyzet a vasúti forgalomban. Nekem nem sok mondanom a vasúta kapcsolatban, nyilván a következő szekcióban lesz téma, de tudni kell, hogy kölcsönös megállapodás van a tehervonatok mozgatásában és a mozdonyvezetők jogosítványa elismerésében. Összefoglalásként szeretnék néhány alappontot rögzíteni. Tehát látni kell, hogy mostantól vámbevallásokat kell végezni, határátlépés eljárások lesznek, mind a, 20, mind a 27 tagállamra is új feladatokat ró ez, és a végrehajtási időszak a kormány hivatalok számára is hatalmas munkát jelent, meg a, az ipari a vállalatok számára is. Igen, hosszú távon egyszerűsíteni kell az eljárásokat, ez azonban a jövő zenéje lesz. Most azt kell biztosítani, hogy a gépjárművek át tudjanak lépni a határon, és hogy elismerjék az autóvezetők tanúsítványait. Mint mondottam, nem csak a Britanniának jelent ez feladat és problémát, hanem az EU27-ek számára is. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen az ön előadását, amely bizonyos számadatokat is tartalmazott, melyek tényleg szédítőek. Nos, folytassuk önnel. Kern úr, 7 percben kapszót tessék. <clears throat> Madame la Présidente, merci beaucoup. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót és a meghívást. Daniel Kern vagyok. Én az IRU-nak dolgozom, ami a világ közúti szállítmányozási szervezete. Ahogy láthatják ezen a térképen, azok az országok, amelyek sötétkékek, ott aktív tagság található a második világháború után egy nyugat-európai központú szervezet voltunk, és az alapító országok lilával vannak jelölve. Mobilitás Európában, ezek nagyon fontos számadatok. Nagyon fontos ez a dia, mert itt látható, hogy nem csak a közúti szállítás, hanem a szállítás általában 11 millió embernek ad munkát, és ahogy láthatják, a 2050-re a teher és személyszállítás az itt látható számokkal növekedhet, tehát a teherszállításban 60%-kal és több mint 40%-kal a személyszállításban. Ez tehát egy növekvő üzletág, és ezért nagyon fontos, hogy egy megfelelő megegyezés szülessen a Brexit kapcsán a közlekedési ágazat számára, ugyanis Európában nagyon fontos ez. A mi prioritásaink az Európai Unióban, három ilyen prioritásaink van. Bizonyára megértik, hogy az uniós mobilitási csomag nagyon lényeges, e, ezen kívül a Brexit és a dekarbonizáció. Íme, tehát mit szeretnénk a Brexittől, és mi az, amit nem szeretnénk a Brexit következményeként látni. Ez az álláspontunkban olvasható, amit ma adtunk közre. A piachoz való hozzáférésre és a vám ügyekre eh, szeretnénk eh, koncentrálni, és eh, más kérdések is lényegesek számunkra, például a szociális feltételek összehangolása az EU és más országok között, ezen kívül a munkaerőpiachoz való hozzáférés. A brexit kapcsolatos nagyon fontos elemek. Van egy munkacsoportunk, amely az álláspontjaikat fogalmazza meg. Ők azt mondják, hogy az nem lehet, hogy ne legyen megegyezés, ezért szeretnénk, hogyha a status quo az átállási időszakban védelemre kerülne. És nagyon sokszor megkérdeznek bennünket, hogy mik azok a területek, ahol azt mondjuk, hogy abból nem tudunk engedni. A piac hozzáférés nagyon fontos számunkra, hogyha itt korlátozás történne, az nagyon megzavarná a piacot. Mind az Egyesült Királyság, mind az Unió oldaláról nagyon fontos ez. Mi a Brexit jövője? Nem tudjuk, mert még semmilyen ország nem hagyta el az Európai Uniót, el kell fogadni a, az akit és intézményközi együttműködésre van szükség, tehát van ennek egy folyamata. Most ugyanakkor ismeretlen vizeken vagyunk, és ez bizonytalanságot okoz. És lehet, hogy nagyon kreatívnak kell majd lennünk, és rugalmasnak is, és így tudunk megoldást találni. Különböző lehetőségek vannak jelenleg a piacon, ami a vám lehetőségeket illeti. Itt látható Törökország esete. Ez az első olyan eset, amelyet megnéztünk. Törökország egy részleges vámunióban van az Európai Unióval. Az Egyesült Királyságnak és Törökországnak is van szárazföldi határa az Európai Unióval, tehát ez összehasonlítható. Az EU és Törökország között egy kemény határ van, és ez az, amit mi nem szeretnénk, mert a kereskedelmi áramlatok túlságosan erősek, és túl integrált a két gazdaság ahhoz, hogy ezt megengedjük. Norvégia esetében a vám ügyek karcsúsításra kerültek. Egy olyan pont van, ahol vagy egy svéd, vagy egy norvég kolléga ellenőrzi a teherautókat, és mégis van egy vám folyamat, de az Egyesült Királyság ezt sokszor kizárta az Európai Bíróság ítéletei és az emberek szabad mozgása miatt. A harmadik forgatókönyv a svájci példa. Ez nagyon érdekes, és ez a sarokkövelnek a kapcsolatnak egy 1972-ben aláírt szabadkereskedelmi megállapodás, és körülbelül 100 megállapodást írtak alá az Unió és Svájc között. Ez egy nagyon összetett és nehezen megvalósítható megállapodás, de vannak olyan tagjaink, akik azt mondják, hogy ez lehet egy nagyon rugalmas megállapodás is. A negyedik forgatókönyv a teljes vállás, ez az, amelyik a leginkább felforgathatja a piacot. Hogyha 2019 márciusa után ez következne be, az az Egyesült Királyságot független országá tenné, amelyet a nemzetközi szervezetek, például az ENSZ vagy a WTO jogszabályai még mindig kötnek. Ez az a forgatókönyv, amit nem szeretnénk. Figyelembe kell venni, hogy az EU számára az Egyesült Királyság a második legfontosabb gazdasági partner, és ezért a mi ágazatunk számára is nagyon nagy felforgató hatással lenne. Ami fontos számunkra, hogy nem szeretnénk kvótákat, minőségi kritériumokat szeretnénk, és két oldalú megállapodást az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ami az alkalmazási területet illeti, itt rugalmasak vagyunk, ez lehet egy közúti szállítási megállapodás, de mivel tudjuk, hogy egy nagyon összetett kapcsolat van az EU és az Egyesült Királyság között, ez lehet egy ennél szélesebb körű terület is és a piac hozzáférési forgatókönyvnek az lenne a jó oldala, hogy nem lenne szükség előzetes engedélyezésre, mielőtt valaki elindulna egy teherautóval és elvinné az árukat. És arra is van lehetőség, hogy nem lesz megegyezés a piac hozzáférésről. Ebben az esetben 27 egyedi megállapodást kellene kötni az Egyesült Királyság és a 27 tagállam között ez az európai piac szétaprózódásához vezetne, ez egyáltalán nem szükséges. És lezárásként elmondanám, hogy melyek a fő üzeneteink. Öt alapvető üzenetünk van. Először is szeretnénk egy surlódásoktól mentes közúti mozgást megvalósítani. Egy megfelelő átmeneti időszakot szeretnénk, amelynek során a státuszkót szeretnénk megvédeni. A piac hozzáférés és a kvóták hiánya fontos, kvalitatív kritériumokkal. A KKV-k által vezérelt iparág miatt nem szeretnénk, hogyha a bürokrácia megnövekedne a Brexit miatt. És nagyon fontos számunkra, hogy a keret kiszámítható legyen, és hogy a jogbiztonság megvalósuljon. Ezzel pedig zárom a prezentációmat. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup. Köszönöm mind a három előadónak. Mielőtt megnyitnánk a vitát, szeretném üdvözölni kollégám, kollégánk Klun asszony meghívottjait, akik itt vannak körünkben, Üdvözlöm Önöket itt a szakbizottságunknál. Nem tudom, hogy hol ülnek a teremben, úgy vélem, hogy a terem hátsó részén. Üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságnál. És kedves kollégák, az előadások után most megnyitom a vitát. Némi nyomás gyakorlást követően, ami kialakult az önök előadásai után, hiszen önök itt a sürgősségre mutattak rá. Itt van a mobilitási csomagunk például, amin dolgozni fogunk, és azt is elmondották önök, hogy a közigazgatási fejezetnek milyen következményei lehetnek, méghozzá nagyon súlyosak és közvetlenek az áru szállítás kérdéseire. Ugye itt most egy átmeneti időszakban vagyunk. A tárgyalások időszakában megpróbáljuk megvizsgálni mindennek a következményeit, és számításba vesszük mindazt, amit önök itt elmondottak. Murphy asszony ugye elmondta, hogy a mobilitási csomag lelassulása is ugye itt is összekapcsolódik mindez a Brexit-tel. Itt mi ezt megpróbáljuk előre látni már a Transzakbizottság részéről, hiszen ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Piper úrral kezdjük, jó napot kívánok, önni a szó. Köszönöm ezt a nagyon kedves bevezetőt. Nos, valójában hatalmas problémákról adtak önök számot, emlékeztem emlékeztetnék mindenkit arra, hogy nem mi találtuk ki mindezt, hogy ideig jussunk, és látjuk, hogy a közigazgatási kapacitás 20%-a az Európai Bizottságban most csak a Brexit témáival foglalkozik, akkor elképzelhetjük, hogy ez a téma olyan dolog számunkra, ami sok dühel haraggal kapcsolódik össze, hiszen valahogy lebontjuk az EU-t ahelyett, hogy a jövővel foglalkoznánk, és ez biztosan nem lelkesít minket. Mi, asszony, ma vagy tegnap azt, azt követett, hogy a lehető leghamarabb kereskedelmi megállapodást kell kötnünk Nagy-Britanniával, és az önök előadása is ebbe az irányba mutattak. Ezzel kapcsolatosan két témát vetnék fel. Egyrészt itt van a digitális határ varázsszava. Nagyon sok mindent be lehet szkennelni, mindenféle technológiákat lehet itt alkalmazni. Tehát itt akár a végén Nagy-Britannia és az EU közötti határ egyfajta úttörő szerepet játszik, majd digitálisan lesz szervezve, tehát ez egy technológiai esélyt is jelenthet, és így mértéket tudunk kialakítani mások számára. Ez az első kérdésem. A második kérdés, hogyan is néz ki a helyzet? Ugye a közlekedés jogalkotás európai szinten van szabályozva, nem mindig az önök megelégedésére, sok minden tehernek érzékelnek. Az önök ágazatában van -e egyfajta mazsolázgatás, tehát hogyha önök elhagyják az Európai Uniót, akkor erre már nem lesz szükség. Tehát itt a például a pihenőidőkre utalhatok, a vezetési idő kötelezettségeire. Tehát vannak-e olyan dolgok, amik a Brexit után egyfajta pozitívunként jelennek meg önök számára, vagy pedig elfogadják az európai jogszabályokat ezek jelenlegi formájában, és ez egy erős jelzés lenne a jövőbeli kereskedelmi megállapodás szempontjából, ez megkönnyíteni a munkánkat, és ez jó érv lenne ahhoz is, hogy a lehető leghamarabb megoldást alakítsunk ki, hogyha az a jelzés érkezne az önök ágazatától, hogy közlekedési ágazatként elfogadjuk ezeket a jogszabályokat a szociális felelősség jegyében is, és továbbra is részesei akarunk lenni a belső piacnak. Tehát digitális határok és a mazsolázgatás az európai jogszabályok kapcsán. Ez a két kérdésem lenne. Köszönöm. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm. Piper úrnak. Izmel Ertug következik. Köszönöm szépen, én is. Murphy azt mondja, az ön utolsó mondata azt hiszem, hogy jó rámutat, hogy mi is ott a dilemma, hogy az ír köztársaság ne legyen egyfajta elfelejtett ország. Azt mondhatom önnek, hogy a szocialista frakció ezt mindenképpen megpróbálja majd megakadályozni. Tudjuk, hogy önök pro-európai szellemiségű ország. Az is teljesen helyes, amit Piper kolléga mondott, hogy ez nem tőlünk függ, tehát, hogyha transzakbizottság tagjaitól függene ez, akkor talán nem lenne olyan nehéz megoldást találni. Itt az a gond, hogy mi a, alá vagyunk rendelve, a Brexit tárgyások más szinten zajlanak, mi talán hozzá tudunk járulni ehhez, egyszerűsíteni tudjuk mindezt azt illetően is, amit az ipar a két fél részéről kívánatosnak tart. Az sem lehetséges, amit felvetődött, hogy a Brexit összetett problémájából részeket hasítunk ki, és ott egyedi tárgyalásokat folytatunk, mert ez az egész vitát valahogy kiüresíteni, egyfajta mazsolázgatás lenne. Mi az EU 27-ek részéről ezt nem akarhatjuk. Mindig arra kell gondolnunk, hogy a döntések, amelyeket most a következő hetekben, hónapokban, években hozunk, azok egyfajta fertőző hatással is járhatnak más Európai Uniós országokra. A számadatok csak erősek, nem akarunk persze kiegészítő bürokráciát, természetesen nem akarunk plusz vám eljárásokat, ha ez ugye két perc, minden két perc késedelem 27 kilométeres dugókhoz vezethet, de azt kell mondanom, hogy Nagy-Britannia kormányának kell elmozdulnia, ki kell mondaniuk, hogy mire hajlandóak, nem lehet kivenni részeket ebből a csomagból, és azokról egyedi tárgyalásokat folytatni. Aztán itt az átmeneti időszak kapcsán ez valószínűleg így is lesz, csak hogy ez nem segít, hogyha felülrendelt döntést találunk az egész szempontjából. Tehát valóban nehéz ez a helyzet, de a mai meghallgatás nagyon fontos és érdekes számunkra, így legalább megtudjuk, hogy önök mit nem tartanak kívánatosnak, a kvótákat például, vagy a kiegészítő vám eljárásokat, a plusz bürokráciát, és önök jog, biztonságot és megbízhatóságot óhajtanak, ez is világos, ezen dolgozni fogunk, de nem a mi kezünkben, a Transzakbizottság kezében van ez a probléma, és ez persze nem teszi egyszerűbbé az életünket. Elnök, köszönöm Ertug úr, Foster asszony. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a hozzászólók uh, információját. Ha érinthettek néhány témát, Murphy asszony nem csak a Mobility Package-hez szólt hozzá, bár helyesen vetette fel, mert nagyon átfogó téma, és ahogy az elnök asszony is elmondta, nyilván foglalkozni fognak, foglal a bizottság. Lejegyeztem más területeket is, ahol kihívások lesznek. Különösen ír ország szempontjából. És itt a foglalkoztási bizottság kell majd foglalkozni a, a, a vezetők munkaidejével, vezetés órákkal, kapcsolatban, ez is egy kihívást tesz majd ennek a rendezése. Ha meg tengeren mozog az áru, az teljesen más helyzet, mint a, mint a szárazföldi áruszállítás. Hukemz úr hozzászólásaira reflektálva szerintem nagyon pontos információt adott a számadatokról, a költségekről, és érintette a vezetők jogosítványát, és határ átnyúlóan elismerik ezeket. Ez nem feltétlenül kell változzon, legalábbis a brit kormány részéről nincs arra jelzés. Tehát nem akarják úgymond lebutítani a szociális szabályokat. Szerintem ez nem fog változni, és ezek, ezek törvényben rögzített jogszabályok. És kölcsönös elismerése a, a gépjárművezetők jogosítványának. Szerintem erről erre nincs szükség. Ha csak valaki ki nem találja direkt, vagy nem követeli, akkor ez nem fog változni. nagy ebben nagyon jók a normák, és nem akarom, mint politikus lebutítani ezeket, semmiképp nem lehet a célja a kormánynak sem. A, ugye brit sapkáját, ha felveszi, amikor lobby munkát végez a, a brit kormány tagjaival szemben, közlekedési tisztviselőkkel szemben, nyilván ön is gondol erre, és a harmadik hozzászólót kell támogatnom, megoldásokat kell keresnünk. Így látjuk, hogy milyen költsége lesz a változásnak a, a, a közlekedésre, a gazdaságra. Nekem nem célom, hogy kemény határok legyenek, hogy tarifák legyenek, ahol nincs szükség rá, és ezt a brit vállalatok is tudják. Úgyhogy itt a politikai akarat lesz szükség. Nem arról van szó, hogy egy ország mazsolázni akar, hanem azt kell biztosítanunk, hogy a folyamat végén mind a két oldal, a 27-ek Európája és Britannia is méltányos eredményt hozzon, és a lehetőleg szabadabban tudjon kereskedni. Szerintem ez a cél világos. Szerintem ezt el is lehet érni, ezt az eredményt, és a, a vállalatok, az ipar, a közlekedés vállalatok is ö, ö, ezt akarják, hoznak megoldásokat, úgyhogy folytassák a lobby munkát, fontos ez, és én is, mint politikus, és a Westminsterben dolgozó kollégákkal, meg az itt dolgozó kollégákkal kell ezen együtt dolgoznunk. Nagyon aktuális ez a mai vita, és nagyon örülök, különösen, hogy az ír szempont is megjelenik az ön részéről, mert a többi 27 Európai Uniós tagállam politikusának gondolkozását is felhívja arra, hogy mennyire fontos, hogy tovább folyjon a szabad mozgás, kereskedelem, ennek pozitív eredménye kell legyen, és köszönöm szépen ezért is a hozzászólásokat. Köszönöm, Foster asszony, Tenis úr. Köszönöm. Jó napot, és köszönöm a nagyon ö, fontos információt, csak meg tudom ismételni, amit már többen elmondtak. A vállalatokra való kihatásokat illetően a mi szakbizottságunk nagyon világosan látja ezen kihatásokat, ezért hallgattuk és hallgatjuk meg a mondandókat, és reflektálunk rá. Jó lenne, hogyha brit miniszterek is itt ülnének, meg EU miniszterek, tagállami miniszterek, mert ők kell, őket kell megcélozni. Mert ők azok, akik nem hallgatják meg mindig ezeket a híreket. Írországot illetően teljesen támogatjuk ezeket az igényeket, Hadd kezdjem azokkal, a mond, a, a, a, azzal, amit, amit ön is említett, a Mobility Package. Nem feltétlenül osztom azt a nézetet, hogy el lehetne ezt hallogatni. Hatalmas a, a, a kockázat, hatalmas a fontossága ennek a csomagnak Franciaország és más tagállamok számára. Annyira fontos, hogy, hogy nem fogják e- nem fognak vele várni, sőt van egy politikai akarat, hogy minél gyorsabban átnyomják ezt a csomagot, még akkor is, hogyha nem teljes jogbiztonság körülötte. De fő kérdés tehát inkább az, hogy a csomagnak melyek azok az elemei, amelyeknek a legnagyobb hatása lesznek önökre, amelyeket most megvizsgálhatnánk óvatosabban, nagyobb körültekintéssel, akár módosítva ezeket, átmenő időszakot kérve egyes témákban, közvetítési szolgálva a felek közeledését. Tehát ezt a két-három prioritási pontot kéne megragadják ebben a körben, amelyet ilyennek ítélnek. Amit pedig a kihatásokat illeti. Én meg világosan látom ezeket, kell legyen egy átmeneti időszak, ez világos. Bármi is történik most, a, között, a mostani időszak és a tényleges kilépés között, nyilván nem lehet mindent kezelni, mindenképpen kell legyen átmeneti időszak. Ha most egy három éves átmeneti éjszakról beszélünk, ugye a cseh csatlakozás tárgyalások részevőjeként mondom, hogy ez a három év sem reális. Még ha hamar el is kezdjük, nem fog ez ilyen gyorsan menni. Tehát a kihatások kihatásai is látni kell, létfontosságú lesz, mert szerintem nem mindenki látja az egész folyamatnak a kimenetelét, és az is jó lenne, azt is jó lenne meghallgatni önöktől, hogy milyen feedbacket kapnak a lobby munka során. Ugye nyilván politikai nehéz kimondani, hogy, hogy, hogy benne maradok a belső piacban, de önök mit hallanak lobby munkájuk során? Milyen feedbacket, hogy a vámuniót sem akarja a politika? Tehát minden érv emellett szólna pedig. És Írország tárgyában, ha megenged egy kérdést, feltennék. Értem, hogy van a gazdasági és politikai kérdések is itt, ugye a politikai, az északír és írhatár nyitottsága több oknál, több a, a nagypénteki megállapodás is forolhatnám miatt, ám nyilván valamilyen határ lesz majd. Murphy asszony, mit mond, inkább az lenne jó, hogyha egy brit ír határ, vagy egy határ Észak-Írország és Írország között. Itt most az ír brit kereskedelmet érintően kérdezem, ez nyilván a kontinentális más úton jön. Köszönöm, Telicska úr. Következik, csak helyesbíteni szeretnék. A mobilitási csomaggal kapcsolatosan semmiképpen sem módosíthatunk az terven. A mobilitási csomag már beindult. Mi tiszteletben tartjuk az ütemtervet. Most, amit önök mondtak itt, van itt egy gondolkodás azt illetően, hogy milyen következményei lehetnek mindennek önök számára. Ezen gondolkodunk természetesen a mobilitási csomagon belül, de ami az ütemtervet illeti, az bizonyosan nem fog megváltozni. Taylor úr, öné a szó. Kicsit rövidebben szóljanak hozzá, kérem, mert aztán a válaszokat is meg akarjuk hallgatni. Taylor úr, tessék. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a panel résztvevőinek is a nagyon érdekes hozzászólásokat. Nagyon hasznos számunkra megtudni azt, hogy mik az önök prioritásai. Amit szeretnék mindegyiküktől megkérdezni, az az, hogy milyen kontingencia tervet készítettek önök. Ugyanis ha a Vámuniót is elhagyja az Egyesült Királyság, már pedig ez meg fog történni 2019 áprilisában, akkor milyen előzetes tervezést végeznek önök erre felkészülésnek? Mert tudom, hogy erre szükség van, de mit, mit jósolnak, milyen előkészületekre lesz szükségük? Különösen az ír határ viszonylatában. Mert én sokféle problémát látok itt, és a csatorna egyik oldalán sem tudják elegen, hogy valóban mik lesznek ennek a kihatásai. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Köszönöm, Taylor úr. Lundgren úr, ön következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket. Jó itt kollégát is látni, Murphy asszony, mint kamionsofőr személyében, jó magam is kamionsofőrként kezdtem, és 30 éven keresztül folytattam ezt a mesterséget, mielőtt átváltottam a politikára, és 2014-ben én voltam az első kamionsofőr, aki európai parlamenti képviselővé vált. Tehát van tapasztalatom a nemzetközi közlekedésben, gyakran nem is tudjuk, hogy hogyan néz ki a valódi helyzet, csak elméleti vitát folytatunk. Nagy-Britannia nem gyakorolt elég nyomást a Brexit tárgyalások során. Világosan meg kell mondani, hogy mit is akarnak az Európai Parlamenttől. Eddig nagyon sok dű kitörést hallottunk, bosszút, sokan dühösek Nagy-Britanniára, miért a Brexit mellett döntöttek. Most meg kell próbálnunk megtalálni az utat egymáshoz újra, és egy észszerű álláspontot kialakítani, hogy hogyan is működhet az egész a Brexit után, és meg kell beszélnünk a közlekedést érintő kérdéseket. Amikor én megkezdtem a karrieremet, akkor sok országgal voltak vámhatárok, határok, ugye voltak olyan országok, ahol akár másfél napig is a határon kellett állni, és a vám eljárás lebonyolítására várni. Ugyanakkor más országokban mindez 30 percig tartott mindössze, és akkor az ember már mehetett is tovább. Tehát itt egy együttműködési szándékra is szükség van. Nagy-Britannia és EU valóban megállapodhatnak egy észszerű megoldásban az volt a reményem, hogy végeredményben a jó erők győznek, és a józan ész kerekedik felül, és így a megoldás a közlekedési ágazat szemre is működőképes lesz. Hiszen ez mindig is fontos ágazat volt a nemzetközi közlekedés. B-terv, ezek a tranzit szakaszok, Anglián keresztül, hát nem tudom, hogy ez lesz a megoldás. Nagyon sok aggodalom merült fel ezzel kapcsolatosan, nagyon sok spekuláció hangzott el, de meg vagyok győződve arról, hogy végeredményben jó megoldást találunk. Köszönöm, Lundgren úr. Van-e B-terv, kérdezi az elnök. Nagyon nagy kérdés ez. A valódi kérdés az, hogy önök a különböző előadásaikban ugye E, megelőlegeztek egy ilyet, hiszen nagyon súlyos számadatok hangzottak el a piac kapcsán, vagy akár a VEM-hoz való hozzáférés kérdései kapcsán. És itt Peter Lundgren kérdéshez kapcsolódva, aki ugye megkérdezte ezt, hogy önök előirányoztak -e egyfajta úti tervet, hogyha nem születik megoldás, akkor mit tesznek önök, az önök ágazatai. Aztán Markus Piper úr beszélt arról a digitális határról, hogy ez hogyan valósul majd meg. Ertug úr emlékeztetett az arra, hogy az ír köztársaság nem lett elveszett ország, és itt a mobilitási csomag kihatását is megemlítették az átmeneti időszakra vonatkozóan. Erről nem mi dönten, döntünk, tehát lesznek itt majd találkozók. A brit kormányjal párbeszédet kell folytatni ezen átmeneti időszakot illetően. Vannak-e önöknek ilyen terveik már most? És aztán a sofőrök helyzete konkrétan, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szociális szempontokkal mi lesz, hogyha önök kiválnak az Európai Unióból, illetve ebből a jogi keretből, amelyet az Európai Unió jelent. Mindenkinek két perce van, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, de aztán még visszatértünk mindenre. Murphy asszonyonnál kezdjük. Thank you for all of your interest. Köszönöm szépen mindenkinek eh, az érdeklődést és a kérdéseket. Ami a mobilitási csomag időtervezését illeti, megértem, amit eh, mondtak, de gyakorlati szempontból nem gondolom, hogy eh, bárki is feltette volna azt a kérdést, hogy miért is nem lehet késleltetni. Természetesen lehetne. Az igazság az, hogy világszerte nincs elég vezetőnk sofőrünk. És bár nagyon sokat beszélünk a szociális dömpingről, és arról, hogy a vezetők nem tartózkodhatnak a kamionban, amikor a 45 órás szünetüket töltik, de az a helyzet, hogy azt tehetik, amit csak szeretnének ezzel az idővel, és alhatnak az ágyukban. Én eh, tegnap egy eh, szállodában aludtam, és 300 eurót fizettem érte, de nem aludtam, eh, mert egy idegen szobában, egy idegen ágyban, egy rossz párnával kellett volna aludnom. Tehát önök valóban azt gondolják, hogy jó, hogyha egy sofőr úgy vezeti a, a kamiont, hogy két napig nem aludt jól. A másik kérdés, hogy ki fogja fizetni azt a szállást, ahol a sofőr aludni fog. Vajon ez meglátszik majd a sofőrök bérén? Ezek mind a mobilitási csomag kérdései. Itt nincsenek gyakorlati megoldások. Senki nem kérdezi meg a szállítmányozót vagy a sofőrt arról, hogy mi lenne a gyakorlati megoldás. Amit önök javasolnak, az nem működne. A tahográfok jelenlegi javaslata nagyon hátrányos egy olyan eh, szigetország számára, mint Írország. Eh, egy nappal tovább tart nekünk, eh, hogy a kontinentális Európába eljussunk a Brexit miatt. Ez rossz Írországnak, és számomra szállítmányozóként is hátrányos, mert a fogyasztó nem fogja megvenni a terméket, mert az elveszíti az értékét. Tehát itt az eladások nem fognak növekedni, ez visszavisz minket a recesszió időszakába. És valaki kérdezte tőlem, hogy mi a kontingencia tervem. Ez az, hogy szállítmányozó cégemet eladom, és európai képviselő leszek. Ez a legjobb ötletem, ugyanis fogalmam sincs, hogy Taylor úr milyen tervezést javasol nekem szállítmányozóként. Nem tudom, hogy a vámeljárásokkal mi lesz majd, mert még mindig zajlanak a tárgyalások. De amit tudok, az az, hogy a mobilitási csomagok csak vastagítani fogják a Brexit által emelt falakat. Túl sok a változás, és Írország lesz a leginkább sújtott ország. Egy Donegali szállító, aki Írország északnyugati részéről érkezik, négy határon kell, hogy áthaladjon, mire eléri a kontinentális Európát. Ez nem Norvégia, nem Svájc, nem Törökország, nekik csak egyszer kell áthaladni a határon, nekünk pedig négyszer kell ezt megtenni. És ahogy ezt Lungenül is tudja, az, hogy valaki ezt négyszer kell, hogy megtegye, az nagyon sokáig tart. Egy rosszul képzett egyenruhás őr mert hogy nem készítik fel őket. Írországban senkit nem alkalmaztak arra, hogy a vám eljárásokat kezelje. Amióta a határokat lebontottuk az olyan rendeletek miatt, mint a tahográf és a hasonló rendelkezések, ezt 2006-ban fogalmazták meg, amikor nem voltak határok. Most azt akarják, hogy ugyanezt és még több szabályt tartsunk be, és még határok is lesznek. Ez nem hat a németekre, a franciákra ugyanúgy, mint ahogy ránk. Nekünk át kell kelnünk egy szigeten, hogy bejussunk a kontinentális Európába, szigetről szigetre és onnan a szárazföldre. Ez nekünk nagyon hátrányos lesz, és egy pillanatig se gondolják, hogy választott képviselőként késletetni tudják a mobilitási csomagot, de vannak ennek aspektusai, amit lehetne késletetni. Köszönöm. Köszönöm. Érezzük a szenvedélytől fűtött szavait. Tessék, Halkám úr. Szerintem elnök asszony, azzal kezdem, hogy kitérek néhány kérdésre és kommentárra, amely elhangzott Isten a legfontosabb meglátásokra a parlamenti szakbizottság szempontjából szerintem a következő hetekben a döntéshozatal átmegy a politikai arénáról a gazdasági arénára. Mert az európai supply chain és logisztikai piac, ahogy most tárgyalunk, újra tárgyalja a szerződéseket, megállapodásokat köt, amelyek érvényben lesznek és hatással lesznek a javak mozgására 2019 második negyedévétől. A szállítmányozási szövetségek tagvállalatai és nagyon sok más ernyőszervezet kapcsolatba lép velünk, és kérdezzük, a Brexit, milyen árak, hogyan árazzuk be az egyes Brexit forgatókönyveket? Egy politikai hallgatóság, ha nem tud erre választ adni, akkor nekünk kell dönteni, nekünk kell ezeket megjósolni, ez pedig azt jelenteti, hogy végső soron a döntéseket a gazdaság hozza meg, mert a vállalatok továbbra is kereskedni akarnak, továbbra is szállítani akarnak a vásárlóiknak, mozgatják az árukat. Tehát ugye a, a Taylor úr tette fel, és mi lehet a B-terv, vagy a, a vészterv, ugye többen mondták, hogy biztos bizonyosság kell. A vállalatok a legrosszabb forgatókönyv alapján kezdenek majd kalkulálni, hogyha a hard Brexitre, vagy a no deal Brexitre akár kell felkészülni. Ez nem jelenti ezt, hogy feladjuk már most, hanem azt, hogy a vállalatok úgy kell döntsenek, hogy az európai gazdaság mozgásban maradjon, el kell kezdjék a befektetéseket, fel kell vegyék az embereket, felkészülve az eljárásokra, amelyek a legrosszabb forgatókönyvből adódhatnak. Ez tragédia lenne, persze. Pénzpocsolás lenne, ám logikus üzleti döntés tekintettel a bizonytalanságra és a kockázatra, amely fennáll. Fontos hetek ezek tehát. Én azt fogom javasolni a tagcégeinknek, hogy várják meg az Európai Tanács ülését, ennek eredményét december 14-én, 15-én, és akkor talán elkezdenek a komoly, tényleges tárgyalások, amelyek egy új kereskedelmi megállapodáshoz vezetnek, ahol a ma tárgyalt minden kérdést számba kell venni. Foster asszony, szólva a jogosítványokat illetően nem akarunk változtatni semmit, ám fontos, hogy elismerjék a jogosítványokat, illetve a gépjármű engedélyeket, hogy nagy elfelejtsék a nagy sietségben ezeket. Mert nem sok értelme van kereskedelmi megállapodást kötni, hogyha azok a gépjárműek, amelyek mozgatják ezeket a javakat, nem mehetnek át a határokon, meg az őket vezető sofőröket nem engedik be. Teljes mértékben támogatom, és belátom, hogy nem szabad azt, hogy az új határellenőrzések úgy menjenek, ahogy régen mentek, 92-ben. És nem csak a, a brit ö, hatóságokat kell támogatni, hanem az összes 27-et, az FTA készített egy tíz pontos tervet, amely egyszerűsítené a vámeljárásokat, hogy bármilyen új követelmény is lesz, a lehető legkevésbé gödítsen akadályt a szabad mozg, áruk szabad mozgása elé. Persze ez nem újdonság. Nagy-Britannia és a 27 tagállam a világon nagyon sok országgal kereskedik a WTO szabályok alapján. Tudjuk, hogy néznek ki a kemény határok, pusztán adaptálni kell ezeket arra hatalmas áruforgalomra, amely fennáll most országaink között. Ezt meg lehet tervezni, ám ez politikai akarat kell, nem elég a gazdaság készsége. Köszönöm, kell Núr, önni a szó. Um. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat. Ha megengedik, én rövidre fognám a magam részéről, talán többen minden elhangzott az előbbi összefoglalóban. Én magam három kulcsfontosú aspektusra koncentrálnék. Az első az a kérdés, amelyet, a Taylor állt elő, hogy milyen megállapodásra szükség vám oldalon a Brexit utáni időszakban. Úgy gondolom a legfontosabb az ipar számára az, hogy amikor egy teherautót le, lerakodnak a teherautóról, a jó ez a szárazföldön történjen, ne magán a határon. Hallottuk a számadatokat. amely James úr sorolt fel ma reggel, mi lenne, hogyha konkrétan a parton ellenőriznének. ha mindent magán a határon ellenőriznének és rakodnának le, olyan sorok alakodnának ki, amelyek fenntarthatatlaná tennék a kereskedelmi forgalmat a két fél között. A másik gondolat, amit Piper úr vetett fel a digitális határok kapcsán, ez persze nagyon fontos, és az is látható, hogy a technológia fejlődik, ezt mi szívesen is látjuk, különösen a elemzés tekintetében. Meg lehet nézni, mi van a teherautóban kívülről, anélkül, hogy, hogy lerakodnák, és ez egy biztonságosabb biztonságpolitikát is jelent, és vállaljuk azokat a, az vállalásokat, komolyan veszük, amelyek történtek a e területen. Amit mondták, a technológia gyorsan mozog, gyorsan változik, ez pedig kihívást jelent a jogalkotó számára is, hiszen a legtöbb esetben a technológia gyorsabban változik, mint a jogalkotás. Ez pedig mindenki számára kihívást jelent, hogy időben kész legyen a jogszabály, mire változik a technológia, kész legyen. Hogyha megfelelően árazzák be ezt a piacon, akkor meg is lehet persze vásárolni ezeket az eszközöket. Végsősorban azonban nem a közlekedési ágazat és annak vállalatai döntöttek erről, hogy az EU-ban ilyen szétválás történik. Ha a második fázis decemberben reméljük elindul, akkor létfontosságú lesz az, hogy a közlekedés a napirend elején legyen mert ahogy James eh, úr is elmondta, lehet rengeteg kiváló megállapodás a kereskedelmekről beleértve mindenféle ágazatot, termékcsoportot. Ha ezek a termékcsoportok és termékek nem érnek oda időben az ügyfélhez, akkor süthetjük ezeket a részletes kereskedelmi megállapodásokat. Nagyon köszönöm ezt az első válasz sorozatot, most pedig következzenek a kérdések a második sorozatban. Mindenki egy percet kap, mert a második panel idejét se szeretnénk megnyírbálni. Azonnal meg is adom a szót Meginesz asszony kollégánknak, az Európai Parlament első alelnökének, és nagyon örülök, hogy ön jelen van itt a szakbizottságunknál. Meginesz asszony, üdvözöljük Önt, öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és ezért a meghallgatásért. Nem igazán tudok kérdéseket feltenni, mert olyan sok kérdésem van. Azért jöttem erre az ülésre, hogy az önök munkáját támogassam, de azért is, hogy Murphy, Veronika Murphy asszony támogassam. És nagyon sokan érzelmi alapon viszonyulnak ehhez, mert nagyon sok a bizonytalanság Írországban a piac hozzáféréssel kapcsolatban, és ez nagyon mélyreható. És erre a bizonytalanságra nem tudunk válaszolni, ameddig a tárgyalások első szakasza nem halad előbbre. Tehát én inkább azt kérdezném, hogy a vállalkozások esetében milyen időtávon lesz elviselhetetlen ez a bizonytalanság, tehát hol fognak elkezdeni más döntéseket hozni. Tehát hallottam nyug- megnyugtató megjegyzéseket, de nem vagyok benne biztos, hogy van B-terv a jövőbeli partnerséget illetően. Szeretném elmondani azoknak a kollégáknak, akik nem Írországból érkeztek, hogy nagyon sokan aggódnak. Kis nemzet vagyunk, szükségünk van a piac hozzáférésre, és gyorsan szükségünk van erre. És az lenne jó, hogyha minden a mostani rendben maradna, és nem változna jelentősen. Köszönjük szépen megint az asszony. Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni. Próbálok röviden hozzászólni, az imént mondta megint ez asszony, hogy szükség van a kereskedelemre Írországban. Én is így gondolom. Találkoztam már Írország közlekedési minisztériumának a képviselőivel, és az én kérdésem egyszerű. Először is van bármi elképzelésük arról, hogy mennyit, mennyibe kerülne önöknek a jövőben a kereskedelem és a szállítmányozás a Brexit után? Másodszor pedig van-e bármilyen folyamatos tárgyalás az írközlekedési minisztérium, illetve az EU többi tagállama között. Ugyanis önöket nem lehet megbüntetni amiatt, hogy az Egyesült Királyság ki akar lépni, önök továbbra is tagok maradnak. Köszönjük, Meissner asszony, Anderson asszony következik. Köszönöm. Örülök ennek a panelnek, nagyon fontos dolgokról beszélünk. Szerettem volna kiemelni azt, hogy ezt jogi szempontból körvonalazni kell. Ahogy Foster kolléga mondta, én nem látom azt, hogy a az Egyesült Királyság kormánya elkötelezett lenne ennek a helyzetnek a megoldására. Számos politikus egyértelműen kimondta, hogy nem ezt tervezi. Duncan Smith úr, hogy csak egy példát mondjak, aki korábban miniszter volt, azt mondta, hogy amikor 2019-ben a Brexit megtörténik, az Egyesült Királyság polgárainak és vállalkozásainak a szabályozás miatt megnövekedett terheit meg kell majd határozni. Tehát attól félek, hogy az euró marad az, hogy ezt megoldja. Tehát akár a svájci megállapodást vesszük figyelembe, a biztonság és a szociális jogok benne kell, hogy legyenek ebben, és ezt prioritássá kell tenni. Michel Barnier ezt mondta, és én ehhez ragaszkodnék az ő részéről. Tehát itt a képzésekről, engedélyekről, a munkaórákról nem a, az adminisztratív terhek miatt, hanem mert egyenlő feltételeket akarunk. Szeretném, ha elmondanák erről a véleményüket, ugyanis jogi szempontból ezt valahogyan eh, le kell szögezni, eh, akár egy eh, kétoldalú, akár egy Norvégia típusú megközelítésben. Köszönjük, Fandalen úr következik. Köszönöm szépen, a szony. Elnök asszony, én nagyon sajnálom a Brexitet, hogy megtörtént, és remélem, hogy eljön a nap, amikor mégsem történik majd meg. És ha megtörténik mégiscsak, akkor nem hard Brexitként valósul meg. Nem csak olyan sok ágazatot érint, a légiközlekedést, a halászatot, és fosorolhatnám negatívan, hogy ezt kell mondanom. Két kérdésem van Murphy asszonynak és Keren úrnak. Egyrészt a vállalatok arról is kell gondolkozzanak, hogy áthelyezik termelésüket. És érezekelhető, hogy a brit közlekedési vállalatok, forgalmi vállalatok átjönnek Európába, áthelyezik Európába székhelyüket és működésüket. És van egyáltalán még ö, közlekedési csomópont, légi közlekedési csomópont? Lukasenszka asszony szó. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a Brexit nem csupán a fuvarozó vállalatok számára okoz költséget nagy-britanniai vállalatoknak, hanem itt az európai piachoz való hozzáférésről is szó van. Ugye az EU Nagy-Britannia kereskedelem az nyolcszor akkora volumenű, mint a Kanadával folytatott brit kereskedelem, ez egy hatalmas szám. Ugye látjuk a köz igazgatási problémákat, de más kérdést tennék fel. Milyen költségeket jelent mindez a fuvarozó vállalatok, illetve a fogyasztók számára? A második kérdésem, most itt a parlamentben a mobilitási csomagon dolgozunk, és a brit képviselők nagyon aktívak ebben a munkában. Nos, hölgyeim és uraim, önök úgy gondolják-e, hogy a kabotás új alapelvei a nemzetközi fuvarozásban, a képesítések elismerése, valamint a szociális kérdések esetében továbbra is hatályosak lesznek mindezek Nagy-Britanniában a Brexit után is, és ezáltal a fuvarozó vállalatok tevékenysége megkönnyül. Riké úr, az első észrevételem a Brexit nem egy természeti katasztrófa, hanem egy brit politikai folyamat eredménye. A második észrevételem pedig, hogy a gazdasági következmények nagyon aszimmetrikusak a csatorna két oldalán, és ez különböző ütemtervek alkalmazását is maga után vonja, ami a közlekedést illeti pedig egy olyan szakpolitikáról van szó, ahol nagy nehézségek adódhatnak. Egyetlen egy kérdésem lenne, hogy vajon a három előadó szerint adódnak-e a Brexitből előnyök? Monsieur Van de Kamp. Van de Kamp úr, öni a szó. Mevrouw de Elnök asszony, köszönöm szépen. Én az a kisebbséghez tartozom, amely még nem hiszi el, hogy megvalósul a Brexit. És hát ugyan szomorú vagyok, de talán van némi reményezet mégiscsak. Hukhan úr, kérdezem, ön lobbizett a Brexit ellen, a brit kormánynál is lobbizik ellene? És nem kellene inkább egy nagyon hosszú átmeneti időszakot megcélozni? Ez a politikai kárt kezelni tudná, és akkor objektív szakértők tudnák a tovább továbbvinni és feldolgozni. Egy kérdésem a Marfi asszonyhoz. Te is egyetetek meg Guinness asszonynal abban, hogy Írországot mindennel segíteni kell, Ám az, hogy a mobility package elhalasztjuk a Brexit miatt, az elfogadhatatlanak tekintem, és nem működik. Köszönöm. Kramer úr egy percben. Ja, ich hab, uh, vielen Dank. Köszönöm. Két kérdésem van. Ugye Norvégiával, Svájccal kapcsolatosan van egy ö, viszonyunk harmadik országokkal, és erre a szabályra támaszkodunk, ez nem akkor kell, nem ö, azért kell, hogy létrejöjjön, hogy pénzt akarítson meg Nagy-Britannia. Ugye ez ö, pénzbe kerül, de ennek vannak előnyei. Önök sikra szállnának-e azért az önök országában, hogy ezt végrehajtsák, ezt a szabályozást, és így nagy-Britanniát ugyanúgy kezeljék, miután az EU-ból kiválik, mint Norvégiát, illetve Svájcot harmadik országként. Az utolsó kérdés, a csalagúttal kapcsolatosan mi lesz ennek a sorsa, van elképzelések, és mi mellett szállnak önök síkra a csalagút kapcsán? Elnök, köszönöm, Kramer úr. Látták, hogy számos kérdés hangzott el, amikre válaszolniuk kell ilyen kevés idő alatt. Én még szeretnék néhány kérdésre visszatérni, megint ezt asszony kérdésére. A nyugtalanság, bizonytalanság az, amire ő rámutatott. Mi a maximum szint ahhoz, amit el kell érni, hogy valóban reakciót váltson ez ki önök részéről, mert a bizonyosság már itt van. Aztán sok kérdés irányult a költségekre. Mennyibe fog ez kerülni, ez a Brexit a fogyasztók számára, a fuvarozók számára? És egyfajta provokatív kérdés, Riké úr kérdése. Milyen előnyök adódhatnak a Brexitből? És Van de Kamp úr mondotta, mert ő nem hisz benne, hogy önök az ágazatukban, a lobbyban érzik azt, hogy a Brexit ellen harcolniuk kell. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdések ezek, és Murphy asszonynak adok szót elsőként két percben. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm. Szeretném külön elismerni Megines asszonyt, aki nagyon jó barátja az ír fuvarozóknak, és Klune úr, aki a eh, közlekedési szakbizottságban ül szintén, ők nagyon jól tájékoztatnak minket, és sok lehetőséget adnak nekünk. Szeretnék Maridnek válaszolni. Az írfuvarozók és az írvállalkozások számára 20%-ban fluktuál a valuta, és ez azt jelenti, hogy az északír hat megye, illetve az itt élő vállalkozók 20%-os deficittel dolgozhatnak Írország területén, és ez nagy problémákat okoz nekünk. Ez jelenleg is történik, tehát körülbelül 3-4 százalék a marzsunk, és ez talán betekintést enged abba is, hogy a bankok, a hitelezők miért aggódnak a mi ágazatunk miatt. Ami a más unióbeli minisztériumokkal való konzultációt illeti, természetesen ez működik, mi is konzultálunk velük, a Vámügyi Konzultációs Bizottságban is részt veszünk. Elkészítettünk egy Brexit dokumentumot még 2017 elején. Ez a négy órás késést kamiononként az évente 200 millió eurós többletköltséget jelent én csődbe fogok menni, hogyha ez valóban megtörténik, nem lesz más lehetőségem. Én egy kis középvállalkozás vagyok, négy kamionom van, és kettőre nincsen sofőröm. És ez legalább 500 millió eurót jelent a vállalkozás, és 100 ezer eurós adót fizet, de ezt nem tudom kifizetni és minden vállalkozás ugyanilyen nyomás alatt működik, de nekünk itt van még az a hátrány is, eh, hogy eh, ez a helyzet most eh, érint bennünket. Az Egyesült Királyságban, különösen közúti szinten nagyon fontos a kapcsolat. Azt hiszem, hogy nem fogják csökkenteni az előírásaikat az útbiztonság területén sem. Fandalen úr kérdezte, hogy el fognak -e költözni a vállalkozások. Én kisvállalkozás vagyok, én nem tudom megfizetni azt, hogy átköltözek máshova. Hogyan tudnám megfizetni azt, hogy öt nyelvre lefordítsam a szerződéseket a sofőrök számára. A második legmagasabb minimálbérünk van Európában, és még öt vagy hat másik országban kéne ezt megtennem, ezeken a nyelveken? Senki nem fizeti ki nekem ennek a költségét. Hol találok fordítót, egy osztrák fordítót? Vagy a nagykövetséghez forduljak, de akkor körülbelül 200 eurót kell fizetnem. Ezek mind gyakorlati példák arra, hogy mit kell nekem tennem nap mint nap. És az administratív terhek már így is nagyon magasak azt gondolom, hogy egy kérdés van, amit mindannyian fel fogunk tenni magunknak a Brexit után, az, hogy ez miért történt meg. És szükségünk van még egy szigetre, hogy az is lépjen ki a 27 tagú unióból, mert nagyon nagy lesz rajtunk a teher, mi csak keletre tudunk költözni, és valahányszor ez megtörténik, ez egyre többet, többe kerül ez nekünk, és hát így néz ki a dolog ír nézőpontból. Köszönöm, Hakman úr. I uh, Köszönöm. Murphy asszony szabad erősítem meg. A tagvállalataink nem tervezik további vizsgálatát ennek a jogszabálynak. Tehát egyrészt a szállítmányozói és, és a vállalatok összessége fenntartható, biztonságos, eredményes közlekedés fenntartásáért eh, próbálnak lobbizni, és a itt folyó tárgyalások, meg a tanácsban folyó tárgyalások alapján a, a, a normák, a megállapodó sztenderek alapján fogunk is kell működni. Fontos, hogy kölcsönösen elismerjék, belássák ezt a helyzetet, és jogilag a Brexit is tartsa és ez bármi is az eredménye ennek. A költsége a, attól függ mindennek, hogy mennyire lesz kemény a Brexit persze, és mennyi surlódás addig a határokon. Percenként egy font sterlingbe kerül egy gépjármű, sorban a gépjármű haladéka. Ha megszámolják, összámolják, hatalmas összegre rúg ez azonnal hogy lobbizunk-e a Brexit megállításáért. Fontos, hogy belássák, hogy általában az üzleti közösség és általában a szövetségünk belátja azt, ahogy elmondta a képviselő is, hogy a brit választók döntése volt, nem a brit kereskedelem vagy a gazdaság álláspontja, ám folyamatosan rámutatunk a Brexit következményeire, különösen a Harvard következményére, a közlekedés, a szállítás és általában a beszállítói lánc hatékonysága szempontjából. Ez nem csak brit ügy, hanem az EU 27-ek problémája is. Pozitív oldalon van-e előnye a Brexitnek? Igen, van, mert nem hiszem, hogy a szövetségnek lett volna alkalma eljönni önök az Európai Parlamenthez, hogy milyen kiváló munkát végez a supply chain ágazat, és hogy működtesse az európai gazdaságot. Egy előnye talán a Brexitnek az, hogy önök sokkal nagyobb érdeklődést szentelnek a hatékony, fenntartható és biztonságos supply chain beszállítói láncrendszer gazdaság fenntartásában, és hogy segít bennünket ebben. Köszönöm, végül Kern úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Tehát ami Riki úr kérdését illeti a Brexit hatásairól. A tagságunk aggódik, egy olyan kihívással nézünk most szembe, amihez hasonló még nem ért minket, úgyhogy a tagok nyugtalankodnak, főleg amiatt, hogy mennyire lassan zajlottak eddig a tárgyalások. Ez aggasztó számunkra, tehát mi nem látjuk semmi előnyét a Brexit folyamatnak a mi iparágunk számára. Tehát ezt mondtam, mondanám előjáróban. Lukasevska asszony kérdezte a kabotást, hogy ez vajon megmarad-e a Brexit után. A kabotás szabályok a harmadik országokra nem vonatkoznak, tehát mindenről meg lehetne állapodni a brit partnerekkel, de ez egyedi megállapodásokon alapulna, amelyben meghatározzuk a jogokat és kötelezettségeket. Tehát akkor majd meg, meglátjuk, hogy ez hogyan működne. Ami a vállalkozásokat illeti, hogy el fognak-e költözni. Azt gondolom, hogy a közúti fuvarozók nagyon máshogy működnek, mint más vállalkozások. Ha egy kis és középvállalkozás vagy egy családi vállalkozás gyökeret vert egy közösségben, akkor nagyon nehéz máshova költözni. Tehát én nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy a nagyobb cégek máshol alapítsanak irodát a Brexit után. De nem, mi nem szólítunk fel egy második népszavazásra, elfogadjuk a Brexitet, csak igyekszünk csökkenteni a károkat és megkönnyíteni a kereskedelmet, mert ez prioritás számunkra. És továbbra is próbáljuk csökkenteni ezeket a károkat. Köszönöm. Un dernier mot de Madame Murphy, allez-y. Az utolsó szóljon még Murphy asszony, tessék. And say that I think the own... Csak szeretnék visszatérni, és elmondani, hogy a tagsági kedvezmény a duty free termékek esetében visszaállásra kerülne. Az első panelunk el véget ért, kérem, hogy tapsoljuk meg az előadóinkat. Pour la qualité. Előadásaik minősége okán, szakértelmük okán, de különösen amiatt, hogy ők azt mondották, nincsenek előnyei a Brexitnek, ez világos volt, mindannyian egyetértünk ebben, és nyugtalanul figyeljük ezt a forgatókönyvet, bizonytalanul is. Önök nagyon konkrét dolgokról szóltak, új vámtarifákról, az administratív terhek növekedéséről, az ellenőrzések növekedéséről, kamionokkal kapcsolatos problémákról. Mindezt figyelembe vesszük, és közelről nyomon követjük a tárgyalások során. Sajnos most semmit nem tehetünk még nem vagyunk az első tárgyalási szakaszban. Minden esetre köszönjük a hozzájárulásukat. Mindig nyitva az önök előtt a szakbizottság, és kifejezhették a véleményeket. Köszönöm még egyszer, és hamarosan újra találkozunk. Azt kérem tehát most a második panel résztvevőjétől, hogy jöjjenek ide, ide ki az elnöki pulpitusra, és áttérünk a napirendünkön.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 Allez. Okay. <laughs> Allez, nous continuons. Su. Folytatjuk tehát a Brexit következményének vizsgálását a vasúti közlekedést illetően, és nagy örömmel mutathatom be itt az oldalamon azokat a szereplőket, akiket, akiket már ismerhetünk. A Kezsák Gunon, aki az Eurotunnel elnök vezérigazgatója, köszönjük, hogy itt van a közlekedési szakbizottságban, aztán Libor Lohman, az Európai Vasúti Társaság Bizottság ügyvezető igazgatója. Köszönjük, hogy itt van körünkben, és Laura Wright, aki a Rail Delivery Group képviselője. Itt az áruszállításról van, az nagy kérdés ez a második panelnek. Itt mindenkinek 7 perce lesz arra, hogy beszámoljon azt illetően, hogy hogyan is érzi a Brexit következményeit, ennek milyen kihatásai lesznek az önök ágazatára és a közlekedési szakbizottság, illetve az Európai Unió egyáltalán hogyan segíthet abban, hogy ne legyenek negatív kihatások, mert azt hiszem, hogy hasonló jellemzőket találtunk majd az önök ágazatában, mint a közúti közlekedés esetében. Rejt asszony kezdi, tehát 7 percben tessék önni a szó. Thank you very much. Um, thank you for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást, hogy hozzászólhatok. A vasúti munkacsoport a Network Rail-t és más vasútársaságokat hoz össze, és egyeztetjük azt, hogy hogyan szolgáltattunk a fogyasztóinknak. Körülbelül 240 ezer embert foglalkoztatnak a vasútársaságok, 4,5 millió embert szállítanak naponta, és 86 millió tonna árut évente. És ezek a statisztikák ismét megismétlődnek minden Európai Uniós országban. Az ágazat árukat és szolgáltatásokat importál, és az egyetlen szárazföldi kapcsolatot biztosítja Európa felé, és ez fogja lehetővé tenni az Egyesült Királyság és az EU jólétét a következő években. Három prioritásunk van. Az első a kölcsönös piac hozzáférés, a második a határon átnyúló zöggenőmentes utazás, és a harmadik, hogy hogyan eh, foglalkoztatják az embereket az ágazatban. Ami a kölcsönös piac hozzáférést illeti, úgy látjuk, hogy a negyedik vasúti csomag és az a nagyszerű munka, amit ez a szakbizottság elvégzett eh, ezzel kapcsolatban, a siker receptjét jelenti eh, számunkra a nyitott piac, innováció és az érték nyújtása a felhasználóinknak. A brit piac megfelelően eh, feltérképezésre került, és eh, üdvözöljük azokat a beruházókat, akik eh, hozzánk akarnak jönni és tanulni akarnak a sikereinkből. De a brit szolgáltatók is növelik a jelenlétüket Európában. Gondoskodni kell arról, hogy ők hozzáférjenek a piacokhoz, hogy exportálni tudjuk a szakértelmünket. Ami a kölcsönös piachozzáférést illeti, ez a legmagasabb szintű döntéshozók hatáskörébe tartozik, továbbra is támogatni fogjuk a szolgáltatási szerződések nyitottá tételét. A zöggenőmentes határátlépés a csalagút számunkra egy létfontosságú kapcsolat, kapcsolódási pont Európa és az Egyesült Királyság között, és az egységes európai vasúti térség eh, nagyon fontos lesz akkor is, amikor eh, az Egyesült Királyság harmadik ország lesz. Hogy eh, a tehervonatok is át tudjanak haladni az alagúton, mind az EU, mind az Egyesült Királyság által elismert követelményeknek meg kell felelniük. És a vasúti vezetők jogosítványait szintén el kell ismerni mind a két oldalon, hogy át tudjanak haladni, és Franciaországból Belgiumba beléphessenek. A szolgáltatók, illetve az infrastruktúra kezelők a határon átnyúló módon megváltoztatják az, a sztenderdjeiket, az mindenkire ki foghatni. Tudna lassabban beszélni, kéri az elnök asszony. Ó, igen, nehéz dolga van így a tolmácsoknak, mondja a beszélő. Tehát, ahogy mondtam, a szolgáltatók részéről vagy az infrastruktúra kezelők részéről eh, nincs olyan eh, szándék, hogy a technikai konformitást megváltoztassák. Nagyon fontos, hogy az engedélyeket és jogosítványokat eh, kölcsönösen elismerjék. Nem tudjuk, hogyan fog kinézni majd a Brexit, de abban a forgatókönyvben, ahol a működési engedélyeket nem ismerik el kölcsönösen és nincsen kontingencia terv, ott a működés nagyobb kihívásokkal járhat. Például, ha az engedélyeket nem ismerik el, akkor a tehervonat vezetőknek vagy két jogosítványjal kell bírniuk, vagy vezetőt kell váltani a határon. A kormányok és a szabályozó közötti együttműködés révén tudunk megoldást találni. Az uniós vámunió lehetővé teszi az exportálást és importálást, az eredet nyilatkozat, az állat egészségügyi, illetve egyéb tanúsítványok nélkül. Ez a jelenlegi infrastruktúra vonatkozásában azt jelenti, hogy azt az egyszerűbb eljáráshoz tervezték. A vasúti szállítás egy negyedét teszi ki az EU és az Egyesült Királyság közötti szállítmányozásnak. Az infrastruktúrába, a vámirodákba és a technológiákba, például szkennerekbe való befektetést illetően ez mind a francia, mind pedig a brit vasútársaságokra terhet fog róni, hiszen meg kell vizsgálni a vonatokat, és ez a kontinentális Európa egyéb vasúti hálózataira is kifoghatni. Ami a személyeket illeti, figyelembe kell vennünk azokat a tehetséges európai kollégákat, akik az Egyesült Királyságba költöztek. Jelenleg 41 ezren dolgoznak az Egyesült Királyság vasút társaságainál és nagyon sokan a beszállítóknál. Ezek a cégek gyakran arra számítanak, hogy három hónaptól több éves időszakig kollégákat tudjanak toborozni külföldi országokból. A, a csalagúton is számos uniós vezető dolgozik költséghatékonyan kell, hogy tudjuk megoldani ezt a problémát. Az EU27 is számít azokra a tudás és készség átadási folyamatokra, amelynek révén különböző projekteken dolgozhatnak közösen ezek az országok. A 2009-es kezdés óta 15 ezer embert alkalmazott egy határokon átnyúló projekt, és ezek az emberek ebből a projektből más alagút fúrási projektekre is átvihetnék az ismereteiket. Továbbra is használnunk kell ezt a képzett munkaerőt. A személyek szabad mozgása létfontosságú ahhoz, hogy versenyképes vasúti piacot tudjunk létrehozni, de hogy a kihívás jelentő projektekben szerzett tudást is meg tudjuk osztani. Zárásként annyit mondanék, hogy a vasúti ágazat elkötelezett a brüsszeli kollégákkal való együttműködésre. Azt szeretnénk, hogyha ezek a tervek támogatnák az egységes európai vasúti térséget, és értéket adna az utasoknak és a teherszállítóknak is. Remélem, hogy a beszédem eleje nem volt túl gyors, és hogy a tolmácsoknak már könnyebb volt a második rész, de köszönöm szépen a figyelmet. Bó, nagyon köszönöm az ön előadását. Lokman úrral folytatjuk, öni a szó 7 percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Önöket. Nagyon kedvező szerep az, hogy a közúti kollégák után következünk vasúti szakértőként, mert nagyon sok aggály hasonló a két ágazat között, és Lóra pedig igen jól ismertette azokat a témákat, amelyek az én rendemben is vannak. Szervezetem, mint tudják, az európai vállalatok többségét képviseli, amelyek európai vasútakon forgalmaznak, a kontinensen, és Nabitani britanniában is az is tag, tagunk, és ilyenként gyakran egyeztünk önökkel, szakpolitikusokkal Brüsszelben. Még a mi agájaink Először is, és köszönet persze az elmúlt évtizedek erőfeszítéseinek az önök részéről, létrejött az egységes európai szabályozási terület. Mi ezt szeretnénk folytatni, nem akarunk ebből visszalépni, az egységes szabályosítésség nem csak azt jelenti, hogy a tagjelölt államok kelet és délkelet felé halad tovább ez a terület, hanem fontos, hogy Nagy-Britanniával is kapcsolatban is fennmaradjon. Ez szeretnénk a jövőben látni a szabályozási keretben. Tehát a vállalatok jogbiztonsága is csak így valósulhat meg a Brexit után. A piaci hozzáférés ügyében nem akarom elmondani, amit elmondott már, de a jogszabály alapján kölcsönös hozzáférés kell a piacokhoz, mert már és a kontinentális Európa részéről is. Szeretnénk tovább folytatni ezt, ennek a gyakorlatát, hiszen ez az ügyfelek érdeke is, úgy a személy, mint a teherszállításban, tehát itt a személyszállítás a PSO szerzések alapján, meg a teherfuvarozás is tovább kell folyjon. Folytatni kell ezt, ezért kell a szabályozási hatások, hatóságokkal jó kapcsolat fenntartani a csatorna mind a két oldalán a jövőben. A munkaerő mobilitása. Hát mit kéne hozzátenni ahhoz, amit a közöti kollégák elmondtak? Igen, az emberek szabad mozgása kell ahhoz, hogy a tudás, a tapasztalat, a tehetség mozoghasson. Különben Európa megszenvedi. Európa egészének versenyképessége szenvedi meg ezt. Megint csak azt hangs tudom hangsúlyozni, mert már elmondtak. Kicsit közelebb lépve a technikai szabályokhoz. Elkezdtük végrehajtani az egységes európai területet technikai szempontból, műszaki szempontból elkezdve az interoperabilitási és biztonsági irányelvek végrehajtását, megvalósítását az új ö, vasúti ügynökség hatáskörének és szerepkörének megfelelően. Úgy tűnik most egy határ húzódik majd Nagy-Britannia körül, ami abszolút megszakítja ezt a munkát. Tehát arra lesz szükség, hogy amikor a negyedik vasúti csomagot végrehajtjuk, annak a műszaki pillérjét, a technikai pillérjét, ugyanezt letükrözze a brit oldal is, és a kölcsönös elismerés alapján ez megvalósuljon, lehetőséget ad arra is, hogy, hogy a mozdonyvezetők jogosítványát is elismerjük, és a jövőben jó együttműködést legyen az úgymond határok között, az EU és a Britannia között. A kommunikáció együttműködés tekintetében a vasúti ügynökséggel is, és ez igaz a szakértők együttműködésére is, hiszen ők kell majd a technikai szabályozást végrehajtsák. Ez elkerülhetetlenül fontos, ellenkezősebben oda jutunk, hogy amit építettünk az elmúlt két évtizedben, hogy egymáshoz közel legyen a vasút, az most szét, hagyjuk szétesni. Még egy lényegi pont, amely az EU napi rendjén is ott van, miután a bizottság bemutatta a mobilitási csomagot, meg annak a második részét a kombinált közlekedés irányelvvel. Szem előtt kell tartanunk azt is, mi lesz a jövőbeli eh, helyzete az intermodális versenynek. Mert a napirend elején van ez most, ezért a vasút szerepének fontosságát továbbra is kell fenntartsuk, sőt erősítsük el, reméljük lesz alkalom ebben a kölcsönös értésre a jövőben is határátlépés, vámügyintézés. Mit lehet mást hozzátenni ahhoz, amit a közúti kollégák elmondtak? Számadatok ügyében, meg a brit északír ír határforgalom ügyében. És az euró alagút ügyében is elhangzott minden. Alig tudok más hozzátenni, mint annak fontosságát hangsúlyozni, hogy a vállalatoknak tovább kell működnie a személy áruforgalomban, megszakítások nélkül, mert az katasztrofális volna a gazdaságok számára, az EU-27-ekben csak úgy, mint Nagy-Britanniában. Kutatás, innováció, megint csak kialakult valami, fölépítettünk valamit, ami ez borzasztó hosszú idő kellett. A Shake to Rail program, hatalmas eszközöket előfeszítettünk ebbe. Jövőben is a kutatást, a vasút orientáló kutatásban is fel kell tartani a kölcsönösséget brit és orosz és EU között, és a brit kollégák hát meg kell hívni, hogy részeik lehessenek, részei lehessenek a kutatásnak. Nem csak a digitalizációról van itt szó, hanem arról, hogyan lehet versenyképesebb vasutat építeni a globális verseny körülményei között. Végül pedig által az átmeneti megállapodások. Ha mindez, amit elmondtam, a lehetőség lesz a nem megszakításra, és valóban érvényes, tényleges, egységes európai térséget építünk, akkor kell egy átmeneti időszak, amely megengedi ennek folytatását, addig, amíg két oldalú megállapodásunk születik arról, ami a szárazföldi közlekedésben megváltoztatja a szabályokat ugyan, de semmi sem pusztít el, ami kiépült. Tehát mindaz, amit már sikerült mostanra fölépíteni, és ami jövőben még jöhet, az mind-mind fennmaradjon vívmányként. Köszönöm. Köszönöm. Lokman úr, most pedig Gunnon úr kap szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, és köszönöm, hogy eh, az Eurotunnelnek, a csalagútnak és időt szentelnek, ez tényleg egy egyedülálló téma. Ezt egy nemzetközi szerződés hozta létre több mint 30 évvel ezelőtt. Ez egy innováció volt, és a csalagútnak egy egyedülálló eh, szabályozási keretet biztosított. A Brexit nem eh, szüntetheti be az egységes működését a csalagútnak. A csalagút a leghosszabb tenger alatti alagút a világon, ez egy vasútvonal, egy közúti útvonal. Ez azt jelenti, hogy az autók, a kamionok felkerülnek a vonatra, és persze ott van az Eurostar nagysebességű vonat, és nagyon sok áru is ott szállítódik. 94-ben nyílt meg a csalagút, az Eurotunnel egészen 2086-ig a koncessionáriussal csalagútnak, egy olyan társaság, amelynek én vagyok az elnöke, és valamennyi világ infrastruktúra üzemeltetői részvényesei. A Brexit, meglátjuk, hogy hogyan érinti majd a csalagút működését. Ez az első rangú felelőssége az Európai Parlamentnek, hogy megvizsgálják a csalagút helyzet tét és talán ellene szólatok az ír előadónak, a csalagút az egy szárazföldi határ, nem lehet ugyanis az Európa 27-ből Nagy-Britanniába átkelni más, hogyan a tengeren, tehát egyetlen ilyen alagút létezik, és ami a legfontosabb, ugye ezen a szlájdon láthatják, hogy több száz millió utas, jármű, áru kelt át a csalagúton. Ez tehát egy létfontosságú kapcsolattá vált. Néhány pillanatig nézzük meg a 2016-os számokat, ami az áruk értékét illeti. 116 millió eurónyi áru ment át a csalagúton, ez 25%-át jelenti a kereskedelmi forgalomnak nagy Britannia és a kontinentális Európa között. Ez az Európai Unió valamelyik kontinentális országát érinti, hiszen 62% az exportnak irányul az Nagy-Britannia felé. Hogyha veszélyeztetik ezt az áruforgalmat, ezt a jelentős áruforgalmat az EU27 és Nagy-Britannia között. Ugye ez érinti az összes európai fuvarozót és beszállítót, és persze az utasokat is egész Európából. Itt 62%-os piaci részarány van, ez biztosan nagyon megszenvedi majd ezt a változást. Szeretném a parlamenti képviselők figyelmét felhívni arra, hogy az esetleges következményeket meg kell nézni a Brexit kapcsán a csalagútra, már ami a foglalkoztatást illeti, a modellszállítást, ennek jelentős következményei lehetnek a kontinensre. Örülök, hogy a TRAN is emlékeztet erre a nyilvánvaló tényre, hogy a csalagút sokkal inkább érinti a 27 Európáját, mint Nagy-Britanniát magát. Itt ugye láthatjuk, hogy a ezen ö, volumen ö, szállítására a légiút nem lenne ö, megfelelő, csak a csalagút. Ugye itt ö, rengeteg kamion megy át a csalagúton, tehát egy átlagos napon itt ö, öt kilométernyi kamion sor lenne, akár percenként 10 ezer kamion, 200 kamion, ugye óránként a közlekedési szakbizottságot köszönöm, hogy eljöhettem ide, és minden parlamenti képviselőt vagy itt jelenlévő szemét meghívok, hogy jöjjön el a helyszínen, és a saját szemével lássa ezt a jelentős forgalmat. Ez az is jelenti, hogy ezen folyamatos forgalom áramlásnak bármiféle megszakadás, egyfajta trombózist, elakadást okoz, ez Franciaországot, a Benelux országokat, Németországot, de az összes Nagy-Britanniába szállítót mozdulatlanságra károztatja, és ez Európa számára nagyobb problémát jelent, ismétlem, mint Nagy-Britannia számára. Hogy ezt jelentős napi forgalmat felszívjuk, ezért egy maximális folyamatosságot kell fenntartani. Jelenleg ugye itt a francia-brit határ húzódik ezen a területen, és az Eurotunnel térségében zajlik a, zajlanak a szükséges vám eljárások, itt vannak a legteljesítőképesebb informatikai rendszerek, és ezt teszi lehetővé ezt a folyamatos áramlást. Európa nem engedheti meg magának, hogy a csalagúton foly, zajló forgalmáramlást lelassítsa. Ez gazdaság és környezeti szempontból súlyos kihatásokkal járna. Ugye itt több tíz kilométeres kamionsor alakulhatnak ki, és ez biztosan elfogadhatatlan. Tehát ez a modellis ez nagyon fontos számunkra. ez tett egy szárazföldi határ a Csalagút képében, és egy egyedülálló szabályozás vonatkozik rá. Ezt a specificitást meg kell őrizni, nem változtathatjuk meg a szabályozást a Csalagút közepén, 100 méterrel a tenger szintje alatt. Ez vasúti katasztrófához vezetne, akár halálesetek is bekövetkezhetnének, ez elképzelhetetlen meg kell őrizni ezen határkoncepciót, és az összes forrást, informatikai forrást is alkalmazni kell, hogy ez a forgalomáramlás továbbra is folyamatos maradjon. A lehető leghamarabb le kell bonyolítani a vámeljárásokat, ha erre szükség van a kamionok esetében, és persze az utasok áramlását is meg kell könnyíteni valamennyünket ez a felelősség terhel közösen, azt hiszem, és kérem az Európai Parlamentet, illetve az Európai Parlament közlekedésügyi szakbizottságát, hogy szólaljon fel a tárgyalóknál, hogy ugye 62 százalékos volument jelent ez az EU 27 és Nagy-Britannia között nem engedhetjük meg magunknak európaiként, hogy megtörjük ezt a csodálatos eredményt, ami 30 éve fennáll. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gunó úr, nagyon világos volt ez az üzenet, hogy ne törjük meg ezt az áramlást. Ez mindez ideig egy közös szándékból létrejött európai projekt volt. Ez az ön üzenete, mely nagyon világos Ugyanakkor egy nyugtalanság, egy erős nyugtalanság is kifejeződik ebben az üzenetben. Köszönöm a három előadónak, ugye bemutatták a következményeket a modellis szállításra, a foglalkoztatásra, hogyan lehet mindezt tenni, úgyhogy nem változtatjuk meg a jogszabályokat. Ugye itt rengeteg különböző jogszabályrendszer létezett, létezik, ezeket felül kell vizsgálni, számadatokat is megosztottak velünk. 240 ezer ember dolgozik ebben az ágazatban, 41 ezer európai alkalmazott dolgozik itt. Mi lesz velük, mi lesz a jogszabályokkal. Azt hiszem, hogy Önök ugye elmondták, hogy mindez működik, amit létrejött, ez működik, működőképes, nem lehet azt megszüntetni, megsemmisíteni ilyen brutális módon, ami működőképes. Meg is adom a szót a kollégáknak. Markus Piper következik, öné a szó két percben. Nem lesz erre szüksége, mert a két percre mondja Markus Piper, hiszen ezek az adatok oly egyértelműek voltak, és nem hiszem, hogy a mozdonyvezetői engedélyek, vagy a biztonsági ügyek, vagy itt a negyedik vasúti csomag kapcsán ezeket a technikai dolgokat még egyszer ö, problematizálni kellene. Én némi túlzást is látok ebben. Ugye a csatornánál van ugye egy jogszabályi keret, az, hogy ez hogy a jogszabályi keret változtatása katasztrófákhoz vagy halálesetekhez vezethetne, én ezt túlzásnak érzem. Technikai dolgokat ne politizáljuk át, az lenne a kívánságom, lesz észszerű megoldás, a felelősség mindkét oldalon van, a britek és a mi oldalunkon, és ebbe az irányba fogunk haladni. Elnök, köszönöm Piper úr, Ertug úr következik. Köszönöm, én is. Úgy vélem, hogy a probléma hasonló a közlekedési ágazatban tapasztalható problémákkal. A legnagyobb kihívás a VEM eljárások ügye lesz, meg a technikai hozzáférési előfeltételek, ezeket kell valahogy megoldani. Hogyha erre vannak javaslataik, hogy lehet ezeket megoldani, ezért valamennyien nagyon hálásak lennénk. Egyébként nekünk magunknak kell átgondolnunk mindezt, tárgyalásokra van szükség. Bárné úr a mi részünkről a brit kormányjal fog tárgyalni. Kár, hogy nem vetődött fel még egy kérdés, mégpedig az, ami sok órát, hónapot vett igénybe a transeurópai közlekedési hálózatok. Van ugye egy folyosó, amely összeköti a Nagy-Britanniát az európai szárazföldi kontinenssel, és hogyha a vasúti összeköttetést megnézzük ott, Kaléból indul kezd Dover, London, Birmingham-en keresztül, egészen fel Edinburghig, Glasgowig, elagázásokkal Felixton és Southampton felé. Nagyon kár lenne, hogyha ugye 2030-ig itt megakadna ennek a megvalósítás ennek a folyosónak. Nagyon sok pénzt már becsatornáztak ebbe a projektbe, még többet lehetne, itt megoldásra van szükség. A brit kormánynak itt valóban meg kell mozdulnia, ezeket a dolgokat itt kidolgoztuk az előző években, és ennek valóban valósággá kell válnia, hogyha ez nem jön létre, akkor azt hiszem nehéz helyzetet eredményez. Köszönöm, Ertog úr, Foster asszony következik. Thank you very much, and um, again, very welcome. Köszönöm és üdvözlöm. Az információ, amit a hozzászólósokból leszűrhettünk ebben a fórumban, mert ahogy gyakran elhangzott, font, fontos, hogy első közből tájékozódjunk, ám ez mindig a közvita folyá- körében kell, hogy folyjon, nyilvánosan. Ertug úr hozzászólása a transzeurópai hálózatokról fontos volt múlt héten. Találkoztam a résztvevőkkel, ahogy Ertug úr is. Tehát fontos, hogy a napirenden tartsuk ezt, mert létfontosságú mind a két fél szempontjából a kölcsönös elismerésben, ugye az előző panában már sok mindenről beszéltünk ezzel kapcsolatban, azt visszhangzom most is, nem hallottam semmi hírt arról, hogy brit oldalról terveznének bármilyen negatív lépést, itt ne ismernék el a jogosítványokat vagy a szociális jogokat. A csalagút témájában én vagyok az egyik azoknak a szakbizottságoknak, aki inkább légiközlekedési ember vagyok, de azt el kell mondjam, hogy én imádom az Eurostar vonatot. Úgyhogy én megteszek mindent annak érdekében, hogy az Eurostar tovább működhessen. És a személyforgalom szempontjából egy csodálatos termék. Ismerem a, a munkatársakat. A franciák munkatársak is Londonban élnek egyébként jó részt. Holnap utamon is találkozom majd velük. Kiváló vasút ez, és Margaret Thatcher volt miniszterelnökünk, volt egyik azoknak, aki a francia kormány együtt erőltette ezt a projektet, hogy összekapcsoljon bennünket fizikailag is. Tehát minden bizonyos teherforgalom, ami nem mehet légi közlekedés, nem lehet az, az, az vasúton kell forgalmazódjék, vagy hajókon, és még egyszer köszönöm, hogy felvetették ezeket az ügyeket. Mindazok, akik jó eredményt akarnak, és sima landolást, azok figyelemmel legyenek az önök ajánlására, és ajánlom, hogy önöket hallgattassák meg a saját kormányaikban is, itt a bizottságban is, és hogy kézben tartsuk a folyamatokat. Foster, Monsieur la parole est à vous. úr következik. And um, thanks very much indeed uh, for uh, your... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a prezentációkat is. Úgy tűnik, hogy kezdjük uh, feladni a kapcsolatok minőségét az EU és az Egyesült Királyság között a Brexit után. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, hogy a közös piac már nem lehetséges, és őszintén szóval nem is lehetséges, legyünk ahhoz elég bátrak, hogy ezt beismerjük. De a vámunió még megmaradhat, és azt hiszem, ez olyasmi, amin érdemes elgondolkodni és tovább dolgozni ezen. Mert vannak még módok arra, hogy bizonyos mértékben még meg tartsuk a szabad áramlást. De a különbségek hatalmasak lesznek, be fogunk vezetni új technológiákat, és mindenképpen lesz egy bizonyos szintű protekcionizmus, ami eddig is megvolt. Tehát én a köztünk és a vállalkozások közötti kapcsolatot tartom nagyon fontosnak. Kár, hogy a Brexit előtt a vállalkozások nem szólaltak fel hangosabban, de nem tudtam megállni, hogy ezt eh, nem mondjam el. De azt hiszem, hogy az együttműködés alacsonyabb szintje ellenére nem szabadna feladnunk a, a Nagyra értékelem nem csak azt eh, a struktúrát, amit eh, elmondtak, hanem azt is, hogy milyen összetetten tekintenek erre a helyzetre. Azt a kérdést is tárgyalta, hogy a munkavállalók és a vállalkozók szemszögéből hogyan néz ki a helyzet. És ezeknek az embereknek a státusza is meg fog változni. Nagyon fontos, hogy mind a két fél elismerje ennek a két csoportnak a problémáit. Nagyon sokszor nem beszélünk arról, hogy nagyon erőteljes gazdasági és üzleti dimenzió is meghúzódik a, a kérdés mögött, tehát nagyra értékelem, hogy erre rámutatott. És nem feltétlenül kérdezni szeretnék, mert már kérdeztem ezt, és nem kaptam rá választ, de azt szeretném tudni, hogy milyen visszajelzést kapnak önök Londonban és Európában. Megértem, hogy politikai szempontból valami esetleg nem megvalósítható, de azt nem értem, hogy a vámunió kérdései akár pozitívan, akár negatívan miért nem tükröződnek egyáltalán. Tehát milyen visszajelzést, milyen reakciót kapnak önök? Ugyanis egy olyan ember számára, aki félig értelmes, csak nehéz ezt megérteni. És felesleges is mondani, hogy nagyon is figyelembe vesszük azt, amit önök itt mondanak, mi kiállunk emellett, ez az elsődleges aggályunk. De azt hiszem, hogy a csatorna mind a két oldalán vannak olyanok, akik kevésbé eh, tájékozottak, és nekik kellene itt eh, ülniük eh, talán, de sokszor nincsenek itt. Köszönjük szépen, Teliska úr, Krámer úr következik. Ja. Köszönöm szépen az adásokat. Engem persze az érdekel, hogyan fogjuk ezt megtárgyalni, van már harmadik államokkal szabályozás Norvégiával és Svájcból érvényben. Engem az érdekel, hogy az önök szervezetén belül milyen vita van. A britek hogyan képzelik ezt el? Azt mondják, rendben, jó lesz ez így, vagy mag, ugye a svájciak és a, a, a norvégok nagyon sokat fizetnek a saját rendszerükért. Az a kérdésem, hogy a brit álláspont az önök szervezetében hogyan fest. Utolsó pont pedig és az elmúlt 5-15 évben az Európai Unió értékeit megkövetésük Nagy-Britanniában 20-30 éve csak szidalmazzák az EU-t, ennek az eredményét most látjuk, csodálkoznak rajta, hogy ez lett. Vajon az önök szervetében is ez volt-e a helyzet? Így viselkedtek, úgy viselkedett -e, az volt-e a közvélemény, mint általában Nagy-Britanniában az EU-val kapcsolatban? Köszönöm az előadóinkhoz fordulok. Az első válasz sorozatot hallgathatjuk meg. A kérdés az, hogy milyen javaslatokat nyújtottak be a francia-brit képviseletekhez azon következményeket illetően, amik itt felmerülhetnek Európában, illetve Nagy-Britanniában Ugye itt elhangzott az átmeneti megállapodás, hol is tartunk ezzel kapcsolatosan, és próbáljanak Telicska úr kérdésére is válaszolni a politika reakcióira az önök kéréseit illetően. Ugyanis itt sürgősségi kérdésekről van szó. Rájt asszonynak adok szót, két percben tessék. Thank you very much and thank you for the question. Köszönöm szépen a kérdéseket. Néhány dologra reagálnék, ami elhangzott. Először a ten folyosókra reagálnék. A mi folyosóinkon volt néhány beruházás. Az Egyesült Királyságba érkező kikötőkből a konténerek egynegyede vasúton utazik tovább, és ennek nagyon örülünk. És keressük a módját annak, hogy hogyan tudnánk a mediterrán hálózathoz csatlakozni, és nagyon szívesen beszámolok a szakbizottságnak majd arról, hogy ez merre halad. Ami a politikai visszajelzést illeti, nagyon jó kapcsolatunk volt a, a brit közlekedési minisztériummal, és ők nagyon nyitottak voltak a mi javaslatainkra. Tehát remélem, hogy ez megnyugtatja önöket afelől, hogy a vasutat figyelembe veszik, és az egyes konkrétumok a tárgyalásokba is bekerülnek majd. Természetesen ezek magas szintű tárgyalások, és különösen fontos témákról szólnak, és a nagyobb kérdéseket kell először meghatározni, de pozitív visszajelzést kapunk a prezentációnkra. Keményen kell dolgoznunk azon, hogy közösen megoldásokat találjunk, és időbe telik ezeket megoldani. Most próbáljuk megtalálni a módját annak, hogy hogyan fog majd kinézni a mindennapi élet a Vámunión belül. És meg kell vizsgálni, hogy például tud-e szárazföldi vámkezelési eljárást biztosítani a vasút, hogy ne kelljen a határokon emiatt megállni. Tehát ezeket a megoldásokat jelenleg is dolgozzuk még. Thank you very much. I will first try to Köszönöm, igyekszem Piper úr kérdésre válaszolni az elismerésről. Nem csak arról beszélünk, hogy el kell ismerni a jogosítványokat, illetve a tanúsítványokat a brit oldalon, hanem a másik oldalon is. És remélem, hogy a brit kormány valóban elismeri ezeket, a technológiát és az eszközöket, amelyek átmennek a csatornán, különösen a Briten irányába. De az az aggályunk, hogy a másik oldalon nem fogják az első naptól elismerni ezeket, és ez a, például a vállalatok biztonsági tanústványaival, a, a gépjármű műszaki engedélyét, a, a, a vezetők jogosítványát illetően. Erre kell felkészülni az első lépésben, és ez a második pontot is felveti, hogy a politikusokkal persze kapcsolatban vagyunk válaszolva a kérdésre, Bárnyi úr csapatával. Tehát fel, arra is felkészülünk, ha nem történik semmi. Arra is felkészülünk, ha nincs biztonsági tanúsítvány, amit egységesen elfogadnak, akkor készüljünk fel kettőre. Tehát e, ezek a válaszok, amiket kapunk rendszerszerűen. Tehát a brit e, tagok e, véleményét is meg kell aggatni. Remélem, hogy itt tudunk működni majd a weboldalunkon is. Látható, hogy olyan az összetételünk, amely lehetővé teszi ennek az elérését, és remélem is elérjük a végén. Nagyon köszönöm, Gunó úr. Ami az Eurotunnelt illeti, két prioritás van a vasúti biztonság és a forgalom folyamatos áramlása. A vasúti biztonság, hát a csalagút a legforgalmasabb, 4-500 vonat, 900 utas per Eurostar, ez két-három repülőnek felel meg, kamionszállító vonat, ugye itt 150 km per órával megy ez a vonat, ami rengeteg kamion szállít, tehát itt nagyon fontos, hogy ugye ez a vasúti szabályozási keret a vasút biztonságát védi, az embereket, az árut és a többi. Ami a forgalom folyamatosságát illeti, ugye vannak modern eszközök, az utasok azonosítását illetően, ugye a vámeljárásokat illetően, aztán informatikai eszközeink vannak, amelyek a legteljesítők képesebbek. Az Európa és Nagy-Britannia közötti vámeljárás sokkal több időt vesz igénybe, mint egy kínai konténeri, amely egy európai kikötőbe érkezik. Folyamatos kapcsolatban állunk a brit, a francia kormányal, a VEM eljárásokat illetően, és ész irányában mutatna a válasz teljesítőképes informatikai eszközöknél ugye persze a probléma ismeretére is szükség van, tehát az új VEM eljárási szabályokat a lehető leghamarabb ki kell dolgozni. Ugye itt az átmenet szintén a józan ész irányában mutat, valamennyien ismerjük a nehézségeket az összes területen, hogy hatalmas informatikai rendszert építsünk ki, és persze biztosan kell egy alkalmazkodási időszak, időre van szükség, hogy az automatikus vámkezelés sémájából kilépjünk. És a csalagút, ugye ez egy közösségi vívmány, valamennyünk felelőssége ezt megvédeni. El sem tudjuk képzelni, hogy a közeljövőben autonóm járművek saját maguktól mennek majd fel a vonatra, és ugye mi meg a bürokráciával küzdünk, a vámeljárásokat illetően, hát ezek a kihívások, amiket kezelni kell. Még mindig nem vagyunk tudatában annak, hogy az elméletről a gyakorlatra a legpragmatikusabb módon kellene eltérnünk. Köszönöm, hogy az elnök Gunó úr ezeket a válaszokat, és újra megnyitom a vitát, bár képviselő kezdje két percben. Köszönöm. Két kérdésem lenne, az egyik Lokman úrhoz, már ami az elismerést, homologációt, tanúsítványt illeti a határokon átnyúló specifikus jellemzőket illetően. van -e a brit részről tárgyaló partner ezen ügyekben? Vannak előkészítő munkák, vagy újabb tárgyalások következnek majd ismerem a Svájccal való modellt, én is részt vettem ebben, tehát lesznek új tárgyalások ez ügyben? Másodszorban Gunó úrhoz intézem a kérdésemet. Ön, Gunó úr, éppen az imént említette, hogy veszélybe sodorhatnánk a jellegi rendszert, és ez több problémát jelentene Európa, mint maga Nagy-Britannia számára. Mit jelent pontosan ez? Szerintem ez azt jelenti, hogy befolyásolja a tárgyalókat, a tárgyaló partnereket, ez egy elég érzékeny téma ugyanis. Elnök, köszönöm, Bár úr, de mondta asszony, ön következik. Köszönöm. Meghallgathattuk, hogy milyen kockázatok vannak a szolgáltatás minősége, illetve a beruházásokat illető kockázatok esetében a jövő tükrében kérdésem, hogy önök szerint hogyan lehet kezelni ezeket a kockázatokat, akár a szolgáltatásokban, akár a különféle építési beruházásokban. Aztán ugye, ugye a költségvetési forrásokat illetően Más kollégáktól is hallottuk, hogy határokon átnyúló projektek kerülhetnek itt veszélybe. Nagy-Britannia nem csupán kereskedelmi partner lehet, hanem egy szerződő fél is az Európai Unió számára. Elnök, köszönöm, Riké úr következik. Merci, la köszönöm, elnök asszony. Egy megjegyzést szeretnék elsőre tenni. Az Egyesült Királyság a maga bölcsességében a személyek és az áruk mozgása nem ugyanúgy működik az Egyesült Királyság nincs benne a Schengeni térségben, tehát a személyek ellenőrzése már is problémát okoz. Szeretnék itt kitérni a buszokra, tehát a személyek közúti szállítására, ami szintén vitatárgya. Azt gondolom, hogy a nemzeti ügynökségek és az európai szabályozó között megállapodás született, ami lehetővé teszi a vasút belefoglalását. De ami a vasút és az út közötti különbséget illeti, itt van egy fizikai különbség, de mivel itt általában nagy és állami szervezetekről van szó, nem lenne egyszerűbb megállapodni arról, hogy hogyan működik a két rendszer, tehát az európai és az Egyesült Királyságbeli rendszer. És ebből kiindulva a Brexit nem ad-e az Egyesült Királyságban előnyt a vasútnak a közúttal szemben? A második megjegyzésem pedig az lenne, hogy ami a csalagutat illeti, úgy gondoljuk, hogy a Brexit fenyegeti a, az infrastruktúra nemzetközi jellegét. Köszönjük szépen, Riké úr! Werner Kuhn következik. Köszönöm. A belső piaca és a vámunió természetesen összefüggnek egymással, és egy modern világban, ahol a vámok csak a belső piac fejlődését akadályozzák, hát e, a múltba való visszalépés lenne. Szerintem mind a két fél oldal öngolt lőne, hogyha ez irányba menne tovább. Nagy-Britannia nagyon avantgardá vált, például a vasúti e, reformban, a negyedik vasúti csomag létrejöttével, mindig az üzemeltető és a hálózat szétválasztása mellett léptek fel, a szabad verseny nagy szerepet játszik ott, és tény, hogy a gyakorlatban is így alakult, és a tárgyalásokban is fontos pont ez. Ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Ha még egyszer megnézzük, Kramer kollega is már beszélt arról, hogy mely rendszerek lehetnének az együttműködés példái vagy modelljei Európa és nagy között. A norvég modell esetleg, vagy úgy csinálják, úgy szervezik a vasat, mint a Svájccal, ugye azt kiszámolták, hogy 5,6 milliárddal tenni a nettó befizető, ha a bruttó nettó forgalmat össze, nem befizető, a pluszban van. Norvégiánál a számok pontosan így rendelkezésre állnak. 78 euró egy, fej, egy feljutóron, anélkül, hogy volna képviselőjük, vagy biztosuk, vagy parla, európai parlamenti képviselők, ugyanezt Ugye ennek alapján is érdemes elgondolni, hogy jövőben hogy fog ez működni. Merci, monsieur Kuhn. Madame Anderson, c'est à vous. Köszönjük, eh, Kuhn úr. Anderson asszony, öné a szó. Köszönöm, ami a köztisztviselőket illeti, jó, hogy ők odafigyelnek eh, erre, de ez nem feltétlenül segít, tehát az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudják eszkalálni ezt a problémát, hogyan tudják a politikusok figyelmét felhívni erre a szektorra. És nagyszerű, hogy a csalagút képviselője is itt van, és teljesen egyetértek Foster asszonyon ezen. El kell mondjam, hogy Margaret Thatcher jobban szerette volna, hogyha közúti alagutat építenek, erről ne feledkezzünk el. De ha már ön itt van, akkor megkérdezném, hogy mi a helyzet a szolgáltatásokkal? Tehát a Eurostar vonat az csodálatos, de nagyon jó lenne, hogyha mondjuk a Deutsche Bahn is át tudna küldeni vonatokat ezen az alagúton. És azok, akik az euroszkeptikusok ellentétei, mint amilyen én is vagyok, a nevét megváltoztatták Eurotanáról Getlinkre, tehát azt szeretném kérdezni, hogy még mindig ugyanannyira európai jellegű ez a projekt, mint korábban volt. Köszönjük szépen. Annezen asszony Kisztala úr, a szó. Um, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hasznos előadásokat hallhattunk. Az Eurotunnel csalagút témájában vettem fel a kérdésemet. A Vámunió csak az EU tagok előtt áll nyitva, és tekintettel arra, hogy Lebitenia visszalép, ennek hatása lesz a teherforgalomra is, ami nagyon aggasztó kell legyen. Önök hogy látják az esetleges kihatásait a személyforgalomra a, csal a csalagút mind a két irányú forgalmában? Köszönjük, Taylor úr. Wim van de Kamp következik. Elnök köszönjük köszönöm szépen. Három kérdésem is volna. Az első, az elsőt Wright asszonyhoz intézem. Volt olyan kedves, és levelet írt november 13-án ez évben, melyben elmondja, hogy 41 ezer 27 e-, e-, EU tagállambeli állampolgár dolgozik a brit vasúti for, vállalatoknál. Milyen gyakorlati problémák adódhatnak velük, a, a, a munka körülményeik, az útlevelük, a munkaszerződésük tekintetében. Ezen el kéne gondolkozni. A másik Libor Lopmannak intézett kérdésem, az átmeneti időszakokra vonatkozóan. Tehát a, a közúti közlekedésnél is felmerült ez a kérdés. Ön mit látna inkább szívesen? Az, ha a mostani szabályok érvényben maradnának egy, egy indefinitív Brexit időpontig, és én mondom még egyszer, abból indulok ki, hogy ez végül is meg, végül is meg sem valósul, vagy köztes átszabályozással, ami sokkal bonyolultabb lenne. Erről talán mondhatna valamit, mit, melyiket választaná inkább. Az Eurotunnel vezérigazgatójának pedig teszem fel a kérdést, fennáll az a veszély, hogy a határőrizet és a terrorizmus elleni harc ott arra használják, hogy érvként hozzák fel a szabad áru, szabad mozgás, személy mozgás ellen nem akarom az, ezt az érvet a britek kezébe adni, vagy őket erre rávenni, de hogy ez fennáll ez a lehetőség. Ön hogy látja ennek a veszélyét? Kedves kollégák, köszönöm szépen a kérdéseiket. Nagyon sok kérdést kaptunk. Az lenne a kérdésem, hogy az a 41 ezer európai, aki a, a brit vasúti szektorban dolgozik, mi lesz számukra a következmény? Itt már a polgárok jogairól is szó van. Az átmeneti időszak, hogyan látják önök ezt az átmenetet, hogyha van -e egyáltalán ilyen? Mert hogyha nem lesz átmeneti időszak, akkor az már egy egészen másik vita. És Gunó úr, azt gondolom, hogy ön erre tud is rögtön válaszolni a Gatling eh, név kérdésére, de erre én is szeretnék rá kérdezni. És mi lesz ennek a hatása? Tehát Gono úr, azt kérdezném öntől, hogy a Brexit hogyan választatja meg a státuszát ezeknek a személyeknek, és eh, milyen rendszerekkel eh, próbálnak felkészülni a Brexitre. Mert ha az történik, amit Theresa May mondott, hogy Anglia kivonul az Európai Unióból és a Vámunióból is, akkor mi történik? Hogyan hat ez önökre? Tehát ennyi kérdést tettem én fel. Jó lenne, hogyha három percben tudnának ezekre válaszolni. Az már jobb egy kicsit, nem? Ez már egy kényelmes időtartam. Parancsoljon! Köszönöm szépen! én hat pontot írtam fel, amiről úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogyha át tudnék szaladni rajtuk. Először is szeretnénk elkötelezett partnerei maradni az Európai Unió vasúti ügynökségének. Úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Királyság nagyon sok folyamathoz értékesen hozzájárult. És ezek közül néhány a tárgyalások tárgyát fogja képezni, például az ügynökségekben való tagság is ilyen, de szeretnék, e, szeretnénk erőteljes partnerségben maradni a vasúti e, szállítási csoporttal és partnerként együttműködni másokkal is. Ami azt a 41 ezer európai munkavállalót illeti a brit vasútiparban, mi magas szintű e, munkaadók vagyunk, és próbálunk a legjobbak lenni, és például 20 ezer gyakornoki programot és jó álláshelyeket kínálunk a következő évtizedben. Természetesen még nem tudjuk, hogy mi lesz majd a helyzet ezekkel kapcsolatban, és nem hiszem, hogy ezt bárki meg tudná jósolni. Úgy gondoljuk, hogy egy egyértelmű, átlátható rendszert kellene megvalósítani. Itt ugyanis nem csak a nagyon magasan képzett mérnökökről beszélünk például, akiknek a magas sebességű vonatokon dolgozniuk kell, hanem olyan kollégákról is, akiknek nyelvi készségeik vannak, vagy a középszintű készségekkel rendelkezőkről, vagy az egész vasúti rendszerben dolgozókról. Tehát itt egy teljes rendszer működik jelenleg. És ahogy az elhangzott, mi úttörők vagyunk, és a negyedik vasúti csomag részén megduplázódtak a liberalizáció óta az utasszámok, és nagyon elégedettek velünk az utasaink. Tehát mi továbbra is a kulcsfontosságú elemekre akarunk koncentrálni a vasúti csomagban, és különösen ennek a bizottságnak a munkáját támogatjuk erőteljesen, és ez a Brexit után sem fog megváltozni. Szeretnék Anderson képviselőre is reagálni. Igen, a köztisztviselők kiválóan reagáltak, és köszönöm is nekik ezt a munkát, de a politikusok is fontosak. Miniszterekkel is leültünk már mind a két részről, és rendszeresen találkozunk velük. Tehát minden szinten kommunikálunk, és hallatjuk a hangunkat ebben a vitában. Ezen kívül együttműködünk a közlekedési szektor más szereplőivel, és ez felerősíti a hangunkat. Ahogy ezt ma délután már hallhattuk, nagyon sok közös témánk van a közúttal, de a légi közlekedéssel és a tengeri szállítványozással is. És szeretnék még egy dolgot említeni a vasútba való beruházással kapcsolatban. Láttuk, hogy különösen Nagy-Britanniában, de az egész Egyesült Királyságban voltak ilyen beruházások, és helyi szinten is nagyon nagy az elköteleződés. Több mint 50 milliárdot ruházunk be mi is a következő évtizedben, és erre a finanszírozásra már van egy vállalásunk. Tehát szeretnénk, hogyha más szállítási módokra átállnának, ahogy ezt az európaiak is igyekeznek elérni. Igyekszem előre fogni néhány kérdést. Reválaszolva a tárgyalás a brit féllel részünkről, a szabályozási egységések tekintetben a brit kormány részéről, az RDG2 ügyében az orosztárral, a másik partner egyébben pedig a brit oldalon meg kell találni a partner, hogy az elismert és igazolt entitásokkal, 27 tagállammal ismert entitásokat elfogadják Nagy-Britanniában. Ez rendben van. Én inkább a másik oldaltól tartok, hogy ott nem fog működni, és a szárazföldi közlekedési megállapodásban minden módust bele kell venni, egy komprehenzív perspektívában vizsgál mindent, ami adódhat a Brexitből. Tehát Fendekapnak úrnak válaszolom, hogy a mostani státuszkót kellene fenntartani, ameddig lehetséges az érdekünk, vagy akár még hosszabban is. A Brexit után is jól nem ugyanezt fenntartani, az van az ideális helyzet. Ezt lehetne egy EU-brit megállapodás, közlekedés megállapodás keretének nevezni a jövőben optimális módon. Volt még aztán a kérdés, hogy mit lehet tenni a vám eljárásokkal, az új eljárásokkal. Már most is olyan helyzetben vagyunk, mert a papír deklarációkat elektronikus feldolgozásra kell áttenni, az NCTS, nem az ETCS, hanem NCTS esetében, ez, ez esetben. Tehát nagyon sok feladat van előttünk, a rendszeradaptációban, amely mind a két oldalra érvényes megint csak. Persze, ha, a, a határon alkalmazható, de ne legyen ebből ördögűzés. Tehát az NTC ezt szeretnék alkalmazni a vasútban egyetemleges, harmonizált módon a határ mind a két oldalán. Köszönöm. Köszönöm. Lokman úr, Gunó úr, ön következik elhangzott, és ez igaz is, hogy Nagy-Britannia soha nem volt a Schengeni térségben, ugye meg volt erre a kialakult szokás a buszok esetében, ugye van egy külön épület, ott az utasokat gyorsan ellenőrzik, sokkal gyorsabban, mint a repülőterek esetében, ami a vasutat illeti egyszerű a válasz. A jövő az interoperabilitásban rejlik, ugye, hogyha Frankfurtból el lehetne jutni a Deutsche Bahnnal Londonba, ez lenne a leggyorsabb, a legjobb, ezen kell dolgozni, az interoperabilitáson meg kell őrizni ezt a víziót. Egy folyosón keresztül el kell jutni eh, Nagy-Britanniáig. Aztán a London-Amsterdam tavasszal nyílik az új összeköttetés, nagyon büszke vagyok arra, hogy legalább a földrajzi Európában megmarad Nagy-Britannia ennek köszönhetően. A második szempont az áruforgalom a csalagút, megkönnyíti ezt a forgalmat, és a gazdaságokat erőteljesen összekapcsolta egymással. Két példa ennek bemutatására valamennyi jármű, amit Nagy-Britanniában készítenek, ezeknek az alkatrészei Németországban készülnek, és gyorsan eljutnak a csalóton keresztül Nagy-Britanniába, és ugye Németországban itt 5000 munkahely függető. Aztán ott van a skót, lazac kérdése, valamennyien esszük. 95%-a a, a mer alatt érkezik Európába, ott esetleg felszeltelik vagy füstölik, és a csalagúton bonyolódik ennek is a forgalma. A gazdaságok a lehető legteljesítő képesebb rendszereket keresik, hogy a lakosság igényeinek megfeleljenek, és ezt a rendszert meg kell védenünk, ez a felelősségünk. Ami pedig általánosabb értelemben a terrorizmus kérdését illeti, ez egy nagyon fájdalmas kérdés, ez nagyon fontos az Eurotunnel szempontjából. Több államhatóságaival működünk együtt. Szakértők azt mondják, hogy amikor az alagutat építették, ugye Londonban szinte minden héten volt egy robbanás abban az időszakban, és a kockázatot beépítették, amikor tervezték ezt az alagutat, és vannak felderítési módozataink, ezek jelentősek, jelentékenyek. Meg kell persze könnyíteni az áruszállító vonatokat, és szkennereket ö, ö, alkalmazunk, hogy a teljes vonatot, a teljes szerelvényt szkennelni tudjuk, tehát a legjobb eszközökkel rendelkezünk, hogy fellépjünk ezen jelenség ellen. És aztán egy utolsó dolog, a csalagút esetében ugye a koncessionárius az Eurotunnel, már ami a nevünket illeti, továbbra is Eurotunnel marad. Ugye Európában nagyon ismertek vagyunk, akár a Coca-Cola nem hagyhatjuk el ezt a nevet. Az anyavállalat van a tőzsdén, és 75%-a az Eurotunnel aranyvál, anyavállalat befektetőinek, ugye ők az egész világból érkeznek, USA, Kína, ázsiai országok, Ausztrália, és furcsa, hogy az ausztrálok jobban megértik a csalagúthoz kötődő problémákat, mint egyes európai országok. Meg kell magunkat védeni a Brexit esetleges negatív következményeitől, tehát valamiféle menedéket kell nyújtanunk a tőzsdéjegyzett anyavállalatnak, Gatling név alkalmazódik már erre, és a csalagút az elektronikus összekapcsolásra is szolgál, az Eleklink a neve ennek az összekapcsolásnak, ott van az Eurotunnel, az elektrik mint társaságok, és továbbra is összekötjük Nagy-Britanniát a kontinentális Európával. A nevünk most Gatling. Elnök, azt hiszem, hogy itt egy hatalmas tapsot érdemelnek az előadóink. A nos, a nos intervenants avec des, des interventions. Nagy jó minőségű, nagyon jó minőségű előadásaikkal, mert nem marad sok időnk. A közlekedésügyi szakbizottság ajtai mindig nyitva önök előtt. Ágazatonként kezdtük a vitát, és megpróbáljuk figyelemmel követni az önök ágazatát ezen ügyekben. Ezen délelőtti brexit kapcsolatos meghallgatás során több dologra figyelmesek lettünk a közúti közlekedés, a vasúti közlekedés ágazatában. A nyugtalanságot, a bizonytalanságot tapasztaltuk meg ezekről számoltak önök be. Két szárazföldi határról van itt szó, Írországgal persze, ugyanakkor ott van a csalagút is, és mindig felmerülnek ugyanazok a kérdések, a bürokratikus teher, a vámtarifák, a dugók veszélye, amik felmerülhetnek, ezek az ütemtervünkben figyelemre méltóak a tárgyalások során. A tárgyalások első szakaszát, illetve még várnunk kell, meg kell várnunk a tárgyalások első szakaszát, hogy aztán visszatérhessünk a közlekedés ágazatára. Köszönetet mondok önöknek. Kedves kollégák, 15 órakor találkozunk ma délután, és folytatjuk kalandjainkat a mobilitási csomag kapcsán. Köszönöm a jelenlétüket, mindenkinek jó étvágyat kívánok!